Good afternoon. Szép napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az észt elnökség fog bemutatkozni, ők fognak beszámolni ma, a miniszterek, egészen pontosan három miniszter asszony látogat el hozzánk, és van itt ma körünkben Kadri Simpson, a gazdaságügyi, infrastruktúrális és energiaipari miniszter, és hogy mondjam el, hogy az ész elnökség alatt az ITRE, ahogyan emlékeznek, számos nagyon fontos dosszié tűzött ebben a kérdésben napirendjére, így többek között az elektromos kommunikáció, az ipari újítások, védelmi politika és a tiszta energiacsomag. A munkánkat a Horizon 2000 a 9. keret programra való előkészületek is megkezdődnek, javítja magát az elnök, ami az energiával és az ipari kérdésekkel is szorosan összefügg. Olyan időket élünk, amikor is legalábbis szeretnénk elkezdeni nagyon fontos tárgyalásokat a rendkívül lényeges doszék témájában, és az észtelnökségtől azt várjuk, hogy egy közös álláspontot alakítson ki, különös tekintettel a tiszta energia csomagra tekintettel, ami szemszögünkből egy nagyon fontos témakör és az észt elnökség számára is nagyon nagy lényeg bír, többek között a digitális agenda is. Észország ebből a szempontból a legfelkészültebb tagállam, ezért tulajdonképpen az ITRE szakbizottságot mondhatnánk úgy, hogy talán egy kicsit különleges elbánásban is részesíti majd az elnökség. Nagyon örülök, hogy itt van ma körünkre, Simpson asszony, és szeretném felkérni arra, hogy a programját, az észt elnökség programját mutassa be az ön minisztériumának szemüvegén keresztül. Köszönöm szépen, Buzek professzor úr, és valóban különleges elbánást fog kapni a részünkről, az észt elnökségtől, az ITRE és a családi hátterem is egy kicsit ebbe az irányba mutat, szinte otthon érzem magamat, amikor önökhöz jövök. Tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy bemutathassam önöknek is, utána eszmét cseréljünk a, az év második felére kitűzött prioritásainkról. Az ITRE bizottság tagjainak rendkívül fontos szerepe van abban, hogy az Európai Unió energiaügyi politikájának célkitűzéseit rögzítse, és döntéseket hozzon az EU versenyképességét illetően. Ezért nagyra becsülöm, hogy lehetőségünk nyílik kollégákként eszmét cserélni ezekről a témákról. Nagyon jó párbeszédeket folytattak Tallinnban tavaly már erről, és nagyon hasznos eszmecseréket folytattam itt Brüsszelben és máshol is. Közösen kell megtalálnunk a legfontosabb és legjobb megoldásokat, amelyek az európai polgárok és vállalkozásoknak az érdekét szolgálják. Európának azt hiszem, hogy megvan az alapja ahhoz, hogy közösen és sikeresen szembeszálljon a mai kihívásokkal, és a legtöbbe kihozza abból a sok lehetőségből, ami ott van előttünk. Az energiapolitikával folytattam. Azt gondolom, hogy a társadalom számára is egy nagyon fontos területről van szó, viszont a teljesen működő energiaunió felé vezető úton nagyon fontos változások léptek életbe. A második fél évben természetesen jogalkotási fellépéseket tervezünk. Piacalapú energiaellátást kíván biztosítani, csökkenteni az energia függőségünket, jövőt álló klímapolitikát kívánunk kialakítani, és az energiapolitika négy területén, mint az elektromos áram dizájnja, az energiaunió irányítása, megújuló energiaforrások és az energiahatékosság területén is ö, dolgozni fogunk a bizottság ö, javaslatai mentén. A máltai elnökség öröksége nagyon komoly a jogalkotás területén, és a tiszta energiára való javaslatokat tovább kívánjunk vinni, hiszen a villamosenergia piacának újra tervezése egy alapvető fontosságú eleme az EU-nak. Az energiaellátás megújulókból való biztosítása nagyon nagy hangsúlyt kap, és azt hiszem, hogy az energiahatékonyság is nagyon jó motivátor. Hosszú távon kell célkitűzéseket kitűznünk a klímapolitika területén, határ, határon átnyúló, ágazatokon átnyúló célkitűzésekre van szükség, és így az administratív termek is csökkenhetnek. Tulajdonképpen ezt várják tőlünk a beruházák, a társadalom és a nemzetközi partnereink is. Az Energia Uniónak tehát meg kell valósulnia, és ezért közösen kell tennünk. Kettő trialógust tervezünk az energiahatékonysági javaslatokat illetően, és attól függően, hogy a parlament hogyan is ér rá, terveink szerint november elején kezdenénk meg legkésőbb ezeket a háromoldalú egyeztetéseket, és bízunk abban, hogy a, az épületek energia hatékonyságát illető témában megállapodásra is tudunk jutni. A digitális elnökség horizontális prioritás minden egyes területen, és a tagállamokkal közösen azon fogunk dolgozni, hogy egy nyilatkozatot adjunk ki a PPP-kben mutatkozó szinergiákra vonatkozóan, nyilván az energia területén. Ezen felül a Nord Stream 2-t illetően a bizottsággal tárgyalásokat fogunk kezdeményezni, az ajánlásokat illetően, tekintettel a tárgyalási mandátumra, és az első ilyen megbeszélés július 25-ére van ütemezve. Ha most egy kicsit elhagyjuk az energiát, egy másik nagyon érdekes, érdekfeszítő téma is az én asztalom, a versenyügyi tanácson belül, ez pedig az ipari politika. A májusi versenyügyi tanácson minden egyes tagállam világosá tette, hogy az ipar és a gyártás továbbra is az Európai Unió legfontosabb politikai prioritásai közé kell, hogy tartozzon. Ez egyébként a legutóbbi júniusi csúcson is aláhúzásra került. A tanács felhívta a bizottságot, hogy EU-s ipari stratégiát rögzítsön, és bemutassa a stratégiai célkitűzéseket az ipar vonatkozásában, ami gyakorlatilag együtt jár egy cselekvési tervvel, konkrét intézkedésekkel. Az ipari stratégiára vonatkozóan az Európai Parlament a múlt héten elfogadott egy állásfoglalást, az ész elnökség tulajdonképpen minden igényt és, igé, igényt és kérést támogatni kíván. Koncentrálni kívánunk az ipar digitalizációjára is, illetve a jobb gyártásra, a fejlettebb gyártásra is, hiszen ez óriási jelentőséggel bír a parlament és ennek a szakbizottságnak a szempontjából is. Hogyha az iparról szólunk, akkor szeretném aláhozni, hogy támogatjuk az Európai Védelmi Alapot és az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Programot is bízunk abban, hogy utóbbit gyorsan fogjuk tudni implementálni. Üdvözöljük, hogy a parlament jó partnernek bizonyult e tekintetben, különös tekintettel a 2016 novemberi állásfoglalásra, amelyben biztatják a bizottságot azért, hogy erősítsük meg az ipari és technológiai alapját a védelmi szektornak. Ez utóbbi rendkívül fontos a maga félmillió igen képzett munkahelyével, ez forog kockán, és éppen ezért várjuk, hogy gyorsan haladjunk előre ezen a területen. Egy pár szót hagy szóljak még a startupokról és ezeknek a támogatásáról, növelési kezdeményezéséről. A versenyügyi tanács üdvözölte a bizottságnak a startupokra és ezen startup cégeknek a növekedési kezdeményezését, és nem véletlenül van ez így, hiszen a jobb környezet szolgálja az innovációt és a vállalkozási kedvet. Az észt elnökség nyomon kívánja követni a bizottság ez irányú kezdeményezését, és az elnökségünk alatt eszmét kívánunk cserélni a konkrét intézkedésekről, amelyek végrehajtásra kerültek, és a napirendre fogjuk tűzni azokat az akciókat és felépéseket is, amelyekre szükség van még a következő években. Ezzel végére értem a beszámolómnak, de hogyha az energia és az ipar vonatkozásában kérdéseik vannak, szívesen válaszolok erre, és a kollégáim természetesen ugyanúgy folytatni fogják az ez irányú expozéjukat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném a politikai frakciók képviselőit most megkérni, hogy szólaljanak fel. Castillo asszony az EPP nevében. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm Önöket a szakbizottságunkban. Nagyon jó volt hallani az energia területén az elkötelezettségeiket. Az energia téma az egyik nagyon nagy téma, amelyel ez a bizottság foglalkozik. Nagyon sok területet fedünk le. Foglalkozunk a nagyon lényeges csomaggal, amely a tiszta energia csomag. És éppen ezért az el következő hónapokban, majd a nyár után reméljük, hogy egy közös álláspontot alakítunk ki a tanácssal. Ez elég nehéz lesz, de reméljük, hogy meg tudjuk valósítani, ami az én szempontomat illeti. Szeretnék két dologra reflektálni. Elsősorban a kormányzás, az irányítás témáját és a villamosenergia piac dizájnját illeti. Tehát ami az összekötetéseket, az interkonnekciókat illeti a villamosenergia területén. Tehát például az én hazám is érintve van, de tovább kell menni a, az energiapiacon, Fontos az összekötetés a tagállamok között, fontos megtalálni a megfelelő eszközöket az interkonnektor az összekötetésre. És meg kell erősíteni ezt a folyamatot. Nem csak arról van szó, hogy erőteljesebb helyzetet akarnánk, hanem a tagállamok közötti olyan összekötetést, amely fontos, és számos ország számára is egy kulcs fontosságú dolog, az EPP számára is. Köszönöm, köszönöm az SND részéről Zorinyó kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a miniszterasszonynak és nagyon sok sikert kívánok az észt elnökség munkájához. Fontos dologról hallottunk itt a digitális területen. Természetesen a már létező jó tapasztalatokat is tovább kell vinni. Észtországban is nagyon jó a helyzet a digitális területen. itt van velünk az oktatási és a vállalkozásokkal foglalkozó miniszter asszony is. Ez, ezek mind szimbólumok, jelképek, ami a digitális piacot illeti. Itt nem csak a, magáról a piacról van szó, hanem a technik, technológiáról, a digitális technológiáról. Fontos, hogy a társadalmat is bevonjuk ebbe az egész folyamatban, hogy a, az emberek is előnyét élvezzék a digitális piacnak. Két konkrét kérdésem lenne. Én is jelentéstevő vagyok a helyi összekötetések témájában. Ezt a, a munkát az észt elnökség során fogjuk lezárni. Itt nagyon fontos az, hogy az internet mindenhol ott legyen a közszférában fontos az európai társadalom számára. Az észt elnökség hogyan fogja ezt a kezdeményezést, amelyet önök indítanak, megvalósítani? A második kérdésem pedig, hogyan lehet összeegyeztetni a tiszta energiacsomagot a digitális technológiával, hogyan lehet a technológiát a, a Párizsi megállapodásnak megfelelően megvalósítani, hogyan lehet a digitális hálózatokat versenyképessé tenni a jövőben, a szolgáltatások terén, az ipar ágazatokban, ezek hatalmas kihívások. Mindenkinek nagy elvárásai vannak az észt elnökségtől. Miniszterasszony, hogyan használják a, a wifi-t és az internetet az energia területen? Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, és üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban az észt soros elnökség egy olyan időszakban indul, amikor az egyik legfontosabb témával foglalkozunk, nevezetesen az energia csomaggal, és ez kihat az egész gazdaságra az elkövetkezendő években, mert a gazdaság az Európai Unióban és a tagállamokban nagyon fontos szerepet játszik. Ön azt mondta, hogy két eh, trialógus lesz majd, amelyek eh, lefedik ezt a témát majd. Itt lenne egy konkrét kérdésem. Hogyan is eh, akarják fenntartani a koherenciát és a kapcsolatot a hét terület között, amelynek amelyből az egyik a hatékonyság. És hogyan fogják a tanácsban ezt majd irányítani, mert itt nagyok az elvárások, véleménykülönbségek vannak. Mik az önök elvárásai? Köszönöm. Ez most egy különleges és egyedi alkalom, hogy észt nyelven válaszolhatok önöknek, tehát ezt meg is teszem. A következő kérdést tegyük fel a villas, villamosenergia piacsal kapcsolatosan. Igen, megvitattuk már a javaslatot, és ami teljesen világos, az az, hogy nagyon sokan nem hisznek ebben a piacban, ebben a piaci koncepcióban. Tehát a kérdésem a következő, hogyan a tanácsban, hogyan gondolkodnak a piaci koncepcióról, tehát a villamos energiáról van szó, mit gondolnak erről a piacról, hogyan működik ez jobban majd a jövőben, mik az elképzelések. Számunkra tehát is szintén egy első alkalom, hogy Kája észnyelven szólalt fel. Következő felszólaló, Turmes kollega. Ő nem észnyelven, vagy észnyelven fog szintén felszólalni? Nem, én nagyon röviden szólalnék fel. Először is, asszony, köszönöm szépen, hogy megszerveznek eh, szeptember 29-én a Balti tengerről ö, eh, várjuk eh, azt, hogy Tallinnba menjük Én is részt veszek ezen az ülésen és másokon is, ami a regionális együttműködést illeti, gyakorlati szempontból. Ugye önök egy olyan régiót képviselnek, amelyek nagyon hatékonyan lépnek fel a piacon. Másodszorban egy kicsit meglep az, hogy a de szinkronizációja az orosz rendszernek, tehát erről a memorandumot még nem írták alá. Készek vagyunk már, tehát arra, hogy segítsünk önöknek. Itt három balti országról van szó, de készek önök erre? Aztán, ami az iparpolitikát illeti, az önök elnöksége során a biztos is beszélt már a, a gépkocsiparról, tehát fontos az, igen, hogy áttérjünk minél hamarabb az elektromos autókra, gépkocsikra. Van valamilyen stratégiájuk, hogy a gépkocsipart hogy lehet motiválni, hogy ezt a forradalmat elindítsa és megvalósítsa? Köszönöm. A GUE nevében a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretné, szeretném üdvözölni a miniszterasszonyt, és szeretnék minden jót kívánni neki, sok sikert kívánni. Én tapasztalatból tudom, hogy milyen nehéz egy kis ország számára elnökölni. Én Ciprusról jöttem, és én ugye ismerem a nehézségeket még a ciprusi elnökség idejéből. Lenne egy kérdésem. A piac design átalakításával kapcsolatosan. Vannak ugye országok, amelyek a nagy hálózatoktól el vannak szeparálva szinte. Hogyan lehet az energiapiac új formáját biztosítani. Aztán az energia szegénység. Ez egy szintén olyan terület, amely érinti Európát egyre inkább az utóbbi időben. Az Európai Parlamentban számos nyilatkozat született már az Európai Bizottság részéről is, de úgy tűnik, hogy semmit sem szerveztek még meg, semmiféle terv nem létezik az európai fogyasztók számára nincsenek tervek. Aztán ott van a Nord Stream 2-es, erről beszélünk, viszont ott van a dél, a, a déllel kapcsolatosan nincs semmi, nincs semmiféle terv. Aztnak is tudom már, tud, azt is tudjuk, hogy Észtország nagyon sikeres az energia területén, azt is tudjuk, hogy nagyon sok területen működnek -e együtt más, másokkal, ott vannak az energiával kapcsolatos célkitűzések, az Európai Bizottság hogyan tudja mindezt kezelni, tudna-e a védelmi ipar ágazatról is valamit mondani? Dél-Európában látjuk, hogy egyfajta ipar talanítási folyamat indult válságban. Peterson, most egyperces felszólalások következnek. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a vendégeinket. Ahogy más kollégák már említették, nagyok a várakozások az észlelnökséggel kapcsolatban. Most pedig akkor részletesebben foglalkoznék az energia dosszéval, az energetikai témákkal, és a legjobbakat kívánom azért ezt elnökségnek, de ez valóban egy gigantikus herkulesi feladat, amely előtt állnak és az, hogy az év végéig a tanács itt eredményre jusson minden kérdésben, hát ezzel kapcsolatban tényleg várom, hogy elmondják, hogy ezt vajon hogyan, hogyan kívánják elérni ilyen rövid időn belül. Mi mindent meg fogunk tenni a parlament részéről, hogy mindenben segítsük az észtelnökséget, de valóban kíváncsi vagyok arra, hogy ezt hogyan kívánják megvalósítani, mert én azt gondolom azért jó, hogyha realisták vagyunk, de legyenek ambiciózusok természetesen, de egy kicsit realistán is tűzzük ki a célokat. Most pedig Benson kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm az észt elnökség képviselőt itt az Európai Parlamentben. Az én kérdésem is az energiapolitikára vonatkozik. Tudjuk, hogy a liberalizált energiapiac hasznos, előnyös a fogyasztók és a vállalatok számára is. De ha a miniszteri tanács lépéseit, véleményét látom, akkor azt látjuk, hogy megállapodtunk abban, hogy létre kell hozni az energiauniót, és itt van a téli csomag, de az energetikai miniszterek megjegyzéseit és megállapodásait olvasva a legutóbbi találkozók után azt kell, hogy mondjam, hogy ők nem olyan ambiciózusak. Tudjuk, hogy Putyin úr gázcsapjától függünk nagyon nagy mértékben, illetve a közel-keleti energia import is nagyon fontos számunkra, és ezért lenne fontos, hogy a zöld energiára tegyük a hangsúlyt, ez nagyon sok munkahelyet teremtenek KKV-k számára is, innovációt is előrébb vinni, de úgy látom, hogy a miniszterek nagyon nacionalista megközelítést követnek, az átviteli rendszer üzemeltetők esetében nem a regionális együttműködést támogatják, hanem a nemzeti elhatárolódást, akár az energiapiacok kialakítása tekintetében, de akár csak az épületek energiahatékonyságára, hogyha gondolom. Tehát mit fognak tenni az, hogy pozitívabb hozzáállást látassunk a tanácsolásszerre? Most pedig Bütikov eh, kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm a miniszter. Két kérdésem lenne az energiapolitikával kapcsolatban. A parlament legutóbbi plenáris ülésén elfogadott egy állásfoglást, méghozzá elsőprő óriási többséggel, és egy átfogó energetikai politikát kértünk a tanácstól és a bizottságtól. Kérdezem, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Semmiféle erre utaló jelet nem láttam, nem olvastam ki az önök munkaprogramjában. Aztán védelmi politika. 2009 óta a közbeszerzési irányelv megszületett, de sohasem hajtatták ezt végre. Hogyha ezt végrehajtották volna, akkor évente több milliárdat megspóroltunk volna, hiszen itt pazarló kiadásokat láthatunk a tagállamok oldalára, hiszen ők még a minimális verseny és közbeszerzési szabályokat sem alkalmaznak. Mit fognak tenni annak érdekében, hogy mostantól a közbeszerzési irányelv rendelkezését mindenki betartsa? Köszönöm szépen, most pedig Werner asszony kapja meg a szót. Igen, öné a szót, tessék. Köszönöm szépen. Az én kérdésem is Bütikofer úr kérdéséhez csatlakozik. Nagyon sok állásfoglalást kaptunk, vagy fogadtunk el az Európai Parlamentbe az iparpolitikával kapcsolatban, koherens iparpolitikát szeretnénk. A Bütikofer úr a digitalizációról az ipar területén is elfogadtatott egy állásfoglalást. Most mi is dolgoztunk az iparral kapcsolatos állásfoglaláson most Buzek úr is kapott 50 iparági képviselőtől egy megkeresést. Kérdés, hogy ezt mennyire támogatja a tanács. A legutóbbi állásfoglalásban egy időbeli határt is megszabtunk. Kérdés, hogy mennyire tud minket a tanács abban támogatni, hogy a bizottságot rávegyük arra, hogy koherens iparpolitikát dolgozzon ki az Európai Unió számára, legalábbis egy közlemény formájában ezt a célt kitűzze. Köszönöm szépen. És ha megengedik egy nagyon rövid kérdés részemről is. A médiában olvashattuk azt, hogy az észt elnökség ki akarja bővíteni a mandátumát az Észak-áramlat, Észak-áramlat 2 jogi keretével kapcsolatban. Ez azt jelenteni, hogy a mandátum nem csak erre az egyre, az északáramlat kettőre, hanem több offshore csővezetékre is eh, kibővülne, és érdekelne, hogy pontosan mit is takar most a mandátum, és a megállapodás hány ilyen offshore csővezetékre fog majd vonatkozni. Tisztelt képviselők itt az ITRA szakbizottságban. Nagyon szépen köszönöm a kérdések széles palettáját, és tudom, hogy a számos kérdésem, majd a kollégáim tudnak igazán jól válaszolni, de én is megteszem a tőlem telhetőket. És, és hát természetesen a kérdőjelek felmerültek bennünk is, hogy elég ambiciózusak vagyunk, elég realisták vagyunk el célkitűzéseink tekintetében, de Kalesz kollégát követvén és észtől fogok beszélni, hiszen tudom, hogy itt a leges legjobb tolmácsok dolgoznak, úgyhogy észt nyelven folytatom a hozzászólásomat. Végig hallgattam a kérdéseiket, és feltűnt, hogy leginkább a tiszta energia csomag célkitűzéseire fókuszáltak a képviselők, ez egy nagyon komoly csomó két triológus is foglalkozott már a, ezzel, és június 26-án az épületek energiahatékonysága tekintetében megállapodásra jutottunk, és megkezdhetjük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel is, hogyha készen áll. Az energiahatékonyság ugyanis számunkra mindenképpen prioritást élvez. Észtország, mint soros elnök, a téli energiacsomag valamennyi fejezetében nagyon sok energiát öltünk, nagy figyelmet szentelünk minden egyes fejezetnek, minden héten munkacsoporti ülések foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és a megújuló energiákkal kapcsolatban és az általános megközelítést tető alá szeretnénk hozni. Az Energia Unió irányítása, ez a legfőbb célunk, hogy ez megszülesse az erre vonatkozó jogszabályi háttér. Nagyon sok jogszabály javaslat vonatkozik a tisztenergia csomagon belül és erre fontos, hogy ezt a keretet megteremtsük, amely egyfelől szilárd, ugyanakkor rugalmas keretet is nyújt ahhoz, hogy az Európai Unió valamennyi kitűzött célját el tudja érni 2030-ig. Itt nyilvánvalóan az adminisztrév terheket is szeretnénk csökkenteni. És az előrelépést is figyelemmel szeretnénk követni, mindezt a legkisebb terhet tróva az érintetre. Aztán egy kérdés érkezett az energiapiac kialakításával kapcsolatban, ez nekünk is szívügyünk. Nagyon sok energiát fektettünk ebbe a témába. Nagyon sokat teszünk azért, hogy az energiapiac működőképes legyen Európával. Szeretnénk piaci alapú megközelítést érvényesíteni, de hát érthető módon eltérőek a az álláspontok, és egyik napra a másikra nem fog itt megoldást születni. Az energiapiac kialakításával kapcsolatban négy szempont nagyon fontos. Először szeretnénk a szeptemberben a tanácsi általános megközelítést tető aláhozni, de reméljük azt is, hogy az Európai Parlament támogatni fog minket ebben. 2018-ig szeretnénk ugyanis megállapodásra jutni. Aztán kérdés érkezett arra vonatkozóan hogy Észtországnak milyen kezdeményezései vannak a digitalizációval kapcsolatban. Urban Páló asszony, kollégám, miniszter kollégám az, aki illetékes ebben a kérdésben, és ő fog majd részletesebb kérdést, részletesebb választ is adni. De ami a digitalizációt és az energia területét illeti, itt valóban szeretnénk a két terület összekapcsolódását elérni, és itt fontos fontosak a PPP-k és, és igen, a digitális gazdaság és az energetikai ágazat összekapcsolása sok-sok előnyel kecsegtet, de itt nagyon fontos a megfelelő adatcsere platformoknak a létrehozása is, és nyilván ezzel a fogyasztóknak is minél több információt, tájékoztatást szeretnénk nyújtani, de ehhez egy szilárd, egyszerű, átlátható jogszabályi környezet kell. Az intelligens mérőkre van szükségünk, amelyek együtt tudnak működni, adatokat tudnak szolgáltatni. És az észt elnökség alatt tulajdonképpen nem is kerül sor olyan ülésre vagy megbeszélésre, ahol a digitális platformot ne vennénk igénybe valamilyen formában. Aztán néhány képviselő, például Turmes úr is, Észtországgal kapcsolatban intézett hozzánk kérdést, például milyen előrelépés történt a deszinkronizáció tekintetében, igen, Oroszországgal és Fehér Oroszországgal szinkronizált rendszerben működünk, és szeretnénk előrelépni a és különböző alternatívákat már megfontoltunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne leválni ezekről az orosz és fehér orosz hálózatokról. Mi két irányra fókuszálunk, egyfelől Lengyelországon át kelet-közép Európa felé szeretnénk egy hálózati csatlakozást megvalósítani, és szeretnénk még további tanulmányokat elvégeztetni, hogy aztán 2017 végére egy megállapodást tető alá legalább testető alá tudjunk hozni. Aztán északi áramlat kettő. Igen, Észtország valóban szeretném megkezdeni a tárgyalásokat a mandátummal kapcsolatban, miközben minél hamarabb szeretnénk az északi áramlat kettő mandátumát tisztázni június 26-án találkoztak az energiaügyi miniszterek, és ez is megvitatásra került, ez a kérdés de semmiféle közös megközelítés nem került jóváhagyásra. Majd július végén kerül sor ennek a kérdésnek a részletesebb megvitatására. Szeretnénk ekkor majd meghallgatni a tagállamokat, hogy ők mit gondolnak és mit részesítenének előnyben, hogy milyen követelményeket támasztanának egy harmadik csővezetékkel kapcsolatban, illetve hát más csővezetékek és lehetséges jövőbeli összekötetések képítésével kapcsolatban is vitát fogunk folytatni, meghallgatjuk a tagállamoknak az álláspontját, és aztán levonjuk a megfelelő következtetéseket. Fontos, hogy mindenki megértse, hogy mi, milyen jogi, jogszabályi hátteret kívánunk létrehozni annak érdekében, hogy hogy olyan kerettel rendelkezzünk, amely amely biztosítaná különböző gázvezetékek használatát, és így biztosítani az ellátást Európa számára de nyilvánvalóan az Európai Bizottság az illetékes az energiaforrások diversifikációjáért végső sorra. Aztán iparstratégia. Folytatjuk az eszmecseréket a stratégia tartalmi kérdéseiről. Aztán szeretnénk a struktúrális reformokat is előrébb lendíteni a digitalizációt, a szilárd üzleti modelleket, Európában mindezt lefedné a stratégia, majd 2018 tavaszán fogja majd a bizottság ezt a végleges stratégiát nyilvánosságra hozni, a tagállamok pedig már most is készen állnak arra, hogy dolgozzanak ezen a stratégián. Köszönjük szépen! Sajnos nem mikrofonba szólt a hozzászólás. Hát elnök valóban nem könnyű valamennyi kérdésre válaszolni, de talán a kérdező ismételhetné. Kérdés. Igen, van egy közbeszerzési irányelv, amelyet 2009-ben fogadtak el, amely standardokat állít fel a védelmi közbeszerzésekre vonatkozóan, de eddig soha senki sem alkalmazta ezeket a szabályokat. Kérdés, mit tesz az észt elnökség azért, hogy az adófizetők pénzét ne pazarolják a jövőben is, azért, mert a közös közbeszerzési szabályokat nem tartatják be a tagállamokkal. Köszönöm ezt a kérdést. Mi minden tőlünk tehetőt meg fogunk tenni. Remélem ez elég is lesz. Elnök. Hát láthatjuk, hogy itt vannak nagyon-nagyon részletes kérdések. És biztos vagyok abban, hogy az észt elnökség ezeket a kérdéseket el fogja vinni magába, el fogja utatni Tallinnba, és aztán az itt felmerült várakozásoknak és reményeknek megpróbálnak majd eleget tenni, de kollégák, most nem olyan könnyű ilyen részletes kérdésekre részletes válaszokat adni, de nagyszerű válaszokat kaptunk a miniszterasszonytól, és az elején a prezentáció is nagyszerű volt, ezért köszönjük szépen, és a következő fél évre a lehető legjobbakat kívánjuk. Köszönjük szépen, miniszterasszony! Most pedig következő témánk, hát szintén fontos, digitális menetrend, távközlés, Urve Paló asszony, vállalkozásügyi és technológiai miniszter. Ezek is olyan területek, amelyek az ITRE szakszottság hatáskörébe tartoznak. Urve Páló miniszter asszony, kíváncsian várjuk az ön hozzászólását, és szeretnénk hallani, hogy a következő félre ön milyen programmal készül. Igaz, hogy nincs már sok idő a felkészülésre, elnézést kérek ezért, de ki... nagy izgalommal várjuk az ön felszólalását. Nagyon fontos, hogy az észt elnökség valamennyi kérdést feljegyezze, és hát részletes válaszokat akár írásban is adhatnak a képviselőinknek és fontos, hogy az észt elnökség során válaszokat kapjunk a kérdésénkre. Miniszter asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt Buzak professzor úr, képviselők a szakbizottságban, hölgyek, hölgyem és uraim, nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy eszmét cseréljek önökkel az észt elnökség prioritásairól. Igaz, hogy még csak két hete vagyunk soros elnökök, mégis el kell, hogy mondjam, hogy mi nagyon elkötelezettek vagyunk, és nagyon eltökélt. Úgy gondoljuk, hogy sok olyan közös vonásunk van itt Európában, amely sikereset tehet bennünket a kívások elleni fellépésben, még akkor is, hogyha sok ilyennel kell szembenéznünk, és ugyanakkor sok lehetőség is áll előttünk. Az információs technológia minisztereként ezek a digitális területtel kapcsolatos kívások és lehetőségek közel állnak a szívemhez. Most pedig a digitális egységes piacra szeretnék koncentrálni, amely talán szívügy az ITRA szakbizottságnak. És az elnökség egyik legfontosabb prioritása az, hogy a digitális Európát előmozdítsuk, és trió partnereinkkel mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a tanács betarthassa a határidejét a digitális egységes piaca kapcsolatos dosszék kapcsolatban az erre vonatkozó tárgyalások lezáruljanak 2018-ra. Estónia, elnézést Észtország mindent meg fog tenni, észszerű, ambiciózus célkitűzéseket tűztünk ki magunk elé. A konnektivitás nagyon fontos, és az adatok szabad mozgásával kapcsolatban ez valóban egy sarokkő, ez segíti az üzleti világot, az innovatív új szolgáltatásokat és a polgárokat is. Egészen új lehetőséget kíván a digitális világ számunkra. Az elektronikus távközlési kódex az egyik legfontosabb lépés azért, hogy a gigabites társadalmat elérjük, és ez az egyik fontos prioritás az észt elnökségnek is. Szeretnénk a tanácsban erre vonatkozóan össze kompromisszumra jutni, és aztán megkezdeni a tárgyalásokat a parlamenttel. Örülök, hogy ezen a dosszén dolgozhatunk itt az IFRA szakbizottság, és biztos vagyok abban, hogy mindenki megelégedettségére fog szolgálni a megállapodás. Ami a bereket illeti, konkrétabban elmondanám, hogy a tagállamok, a bizottság és a parlamenttel együtt valóban utat, módot kell találnunk arra, hogy hatékonyá tegyük az európai szintű koordinációt. Méghozzá úgy kell ezt megtennünk, hogy szem tartsuk, hogy mennyire fontos a beruházások biztonságos háttere, és természetesen a nemzetes sajátosságokról sem felgetett emlékezhetünk meg. Létre fog jönni egy általános megközelítés, amely a triológus megkezdését is lehetővé teszi majd a következő elnökség számára. Aztán az 5G hálózatok fejlesztése egy másik fontos lépés. Jövő héten meg fogom a hírközlési távközlési miniszterekkel sütetni, hogy melyek a következő lépek. A parlamentet is bevonjuk majd a vitába, és reméljük, hogy erőteljes üzenetet tudunk közvetíteni arra vonatkozóan, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy minél hamarabb bevezessük az ötödik generációs hálózatokat. Most pedig a digitális egységes piacsal kapcsolatban arra is felhívnám a figyelmet, hogy ez egy folyamatosan változó terület, mindig a következő lépésekkel koncentrálunk, és fontos, hogy megteremtsük az adott gazdaság megfelelő jogi politikai kereteit mindenképpen fontos garantálni a hozzáférést az adatokhoz, ez fontos Európa versenyképessége szempontjából. Európának egy adatunióvá kell válnia, ahol egyértelműek a szabályok arra vonatkozóan, hogy a köz és a magánszférában mit lehet és kell tenni az adatokkal. Ennek tükrében születik meg a bizottság javaslata az adatok szabad mozgására vonatkozóan, és az indokolatlan adatlokalizációs korlátozásokat is ezzel talán sikerül megszüntetni. Úgy gondolom az ITRA szakbizottságot is nagyban érdekelheti ezt. De ezek a korlátozások csak egy szempontja az adatuniónak, sokkal több lehetőség rejlik még az adatunióban. Itt fontos, hogy a nem személyes adatok újból a felhasználását szabályozzak, illetve magát a hozzáférés az adatokhoz. Politikai vitát kívánunk tartani a szabad adatmozgás valamennyi szempontjára vonatkozóan a júliusi informális tanácsülésen Tallinkban, méghozzá már a jövő héten. Ami az adatlokalizációs korlátozásokat illeti, december végén kívánunk a tanácsban erről szakpolitikai vitát nyitni. De ezek csak az első lépései az adatunió megteremtésének, reméljük, hogy a parlament mindent meg fog tenni azért, hogy segítse az észt elnökséget és a trió partnereinket abban, hogy sikerre vigyük az adatunión. Végezetül pedig természetesen tiszta vagyunk azzal, hogy milyen fontos védekezni a kibertámadások ellen, és milyen fontos a kiberbiztonság. A digitális egységes piacot piacon ezt Európai, Európai Unió szinten biztosítanunk kell. Ez egy rendkívül fontos stratégia, kiberbiztonsági stratégia az európai ipar számára is. Fontos itt a tanúsítás és a címkézés bevezetés, erre vonatkozóan is született, vagy nem sokára születni fog egy bizottsági javaslat. A bizalom és az együttműködés szintén kulcsfontosság az intézmények között és hamarosan megkezdjük a munkát az Enisza mandátumának megújításán is, méghozzá ősszel kerül majd erre sor. De én nem csak a digitális ügyekkel foglalkozom, én űrügyekkel foglalkozó miniszter is vagyok, az űrpolitika is az én illetékességi körömbe tartozik, és az észt elnökség szeretne valóban komoly hozzájárulást nyújtani az európai űrstratégia végrehajtásához. Fontos, hogy az európai űrpolitikát láthatóbbá tegyük, és bebizonyítsuk, hogy az Európai Unióban szolgálhatja a növekedést, a munkahelyteremtést és a versenyképességet és Mi a Kopernikusra, az űrpolitika kulcsprogramjára koncentrálunk, ennek éppen a félidős értékelésére kerül sor 2014-es, 2014-2016-os időszakra vonatkozóan értékeljük a Copernicus programot, megpróbáljuk levonni a tanulságokat, az eddigi végrehajtás ból következéseket vonunk le, de ennél még fontosabb, hogy tanuljunk ebből, és levonjuk a következtetéseket a program jövőjére vonatkozóan, és általánosságban a föld megfigyelése vonatkozóan. Úgy gondoljuk, hogy maximalizálni kell az előnyeit az európai űrpolitikának a polgárok és a gazdaságban nézve. A Galileo tekintetében az észt elnökség tanácsi következtetéseket kíván elfogadni, a decemberi közlekedés és energetikai tanácson, méghozzá a GNSS irányelv kapcsán. Szeretnénk a, a digitális menetrendel kapcsolatban kiemelni, hogy mennyire fontos a digitális technológiáknak a széleskörűbb és intelligensebb alkalmazása. Szeretnénk arra koncentrálni, hogy az űrből nyert adatok kihasználása munkahelyeket tud teremteni, és mind a vállalatok, mind pedig a közszolgáltatások szempontjából nagyon előnyös lehet. 2017-ben az Európai űrhétre Észtországban kerül majd sor, november 3 és 9-e között mindezekre a témákra ekkor majd felhívjuk a figyelmet. Természetesen nem csak digitális e, Európa, és tudjuk, hogy az űr végtelen, de azt is tudjuk, hogy itt a Földön az elnökségnek különböző nézeteket, hagyományokat és érdekeket kell összeegyeztetni, azért, hogy a lehető legjobb eredményeket tudjuk elérni az európai polgárok érdekében. Az említett dosszékkal kapcsolatban szeretnénk a következő öt és félben pontosan ezt elérni. Köszönjük szépen, hogy meghallgatta köszönöm az idejüket, a figyelmüket, és most pedig készen állok a kérdéseikre. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, asszonyom. Köszönöm szépen ezt a bevezető beszámolót, és most pedig átérünk a politikai frakciók képviselőire. Két percet kapnak a politikai frakciók képviselői, és aztán a többiek egy-egy percet kapnak. Eh, on behalf of PP, Madame del Castillo Vera. Del Castillo asszony kezdik. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm önt, miniszterasszony. Nagyon jó, hogy el, önnel megoszthatjuk ezeket a különböző témákat a digitális területen, a digitális változtatások terén. A digitális átalakítás terén a konnektivitás, a az alapvető dolog, a kulcs dolog. Ennélkül nem lehet egy magasabb szintre vinni a digitalizációt. Az elektronikus kommunikációs kódex pontosan arra szolgál, hogy a lehetőségeket javítsa, és a konnektivitást lehetővé tegye magasabb szinten. Ma elmondható az, hogy megvan minden esélyünk arra, és elkötelezettek is vagyunk, hogy a legutolsó árnyékjelentéstevői tárgyalásokon sikerül megegyeznünk, politikai megállapodás születik majd, szeptember 11-én fogunk szavazni, és akkor már eh, elindulhat a munka, mint eh, a tanács, ugye képviselői nem igazán tudjuk, hogy meg lesz-e a politikai megállapodás, de elkötelezettek vagyunk, a politikai szándék megvan részünkről, és az önök részéről is. Elnök, köszönöm szépen az SND részéről, Zúrinyó kollega. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Én az előző felszólalásomban már sok sikert kívántam az észt elnökségnek, és akkor már elmondtam, hogy milyen nagy elvárások vannak az észt elnökség felé. Ön is elmondta az, hogy a, az adatunió nagyon fontos és érdekes, de Mindenképpen konkretizálni kell ezt a helyzetet. Két kérdésem lenne önhöz. Az egyik az az, hogy hogyan akarnak a Wi-Fi for Europe terén, hogyan próbálják az előnyöket majd biztosítani. Hogyan tudják megnyerni, elnyerni a polgárok bizalmát az információs társadalomban. A második kérdés pedig az, hogy a digitális Európa és a digitális és az energia Európát hogyan lehet összekapcsolni, hogyan lehet harcolni az energetikai szegénység ellen, hogy tiszteletben tartsuk a párizsi megállapodást, hogyan lehet összekapcsolni a digitális és az energiauniót. Ez egy nagyon érdekes dolog, és fontos is lenne. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan vannak elképzeléseik, hogy a két hálózatot hogyan lehet keresztezni, hogy tovább vigyük az Európai Uniót. Köszönöm. Tassanovszki kollega következik. Én is üdvözlöm Önt a bizottságunkban. Nagyon jó dolog, hogy eljött ide a bizottságunkba, itt az elnökség elején. Köszönöm szépen ezt Önnek. Elmondta, hogy mennyire fontos a jövőre vonatkozóan a kommunikációs kódexről beszélni. Néhány kérdésem lenne. Ez a kódex, ugye ez egy alapvető dolog, de csak egy részét képzi egy része a, a többi fontos dolognak. Aztán ott van a berek megfogalmazás, a definíció, amely nem igazán egy nagy dosszié, de szintén fontos. És szeretném, hogyha ezekről a dolgokról többet mondanának, és hogyan lehet összekapcsolni a két dossziét. Szeretném én is ezt tudni, és az ütemtervet is. Vannak olyan jelentések, amelyeket még nem nyitott meg a tanács. Ön mit gondol a jövőre vonatkozóan, hogyan lehet a, ezt, ezt követni a jövőben? Aztán beszélt a Galileo programról, a, arról, hogy mennyire fontos az európai űrpolitika. nagyon nagy projektekről van szó, az, e- sőt, ez az egyik legnagyobb ö, projekt pénzügyi szempontból. Szeretném hallani öntől azt, hogy miért vannak akkor költségvetési, a költségvetésben csökkentések? És a, azt hiszem, hogy a kollégáimat is érdekli az, hogy mennyire meglepett bennünket az, hogy a költségvetésben ö, kurtítják ezt, ezeket a költségeket, mert ez nagyon bonyolultá teszi a projekt megvalósítását. Nagyon sok sikert kívánok az önök elnökségének egyáltalán nem lesz könnyű, sőt, ugye most nyár lesz, úgyhogy rövid lesz az önök elnöksége. Az ALDE képviselője következik, akkor megint felhasználom a lehetőséget, hogy észnyelven szóljak önökhöz. Jó napot kívánok, Urva! Van egy konkrét kérdésem eh, azzal kapcsolatosan, amivel te foglalkozol. A észnyelven nem tudok mindent kifejezni, van, amit csak angolul lehet, ami a tanácsot illeti, ugye beszélt arról, hogy mennyire fontos az elektronikus kommunikáció. A kérdésem az lenne, hogy nem lesz itt túlszabályozás ezen a területen? Talán arra lenne inkább szükség, hogy csökkentsük a szabályok és jogszabályok számát a polgárok érdekében is. Aztán az adatokkal kapcsolatosan, az adatok lokalizációjával kapcsolatosan mit szeretnének a tagállamok ezen a területen? A tagállamok akarnak valamit? Aztán egy másik kérdés. Ugye a terrorizmusról beszélünk, és minden alkalommal azt mondjuk, hogy sokkal jobban kell megszervezni a magunkat, nagyon sok a nehézség. Mik a terveik az elnökségnek? Ezeket a kérdéseket akartam feltenni. Köszönöm. Butikhofer kollega a zöldek nevében. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. E, miniszterasszony, három kérdésem lenne önhöz. A digitalizás és az energia összekapcsolása, ez a konnektivitás, erről már volt szó, erről már kérdezték önt. Szeretném, hogyha kommentálná a digitalizálás és az öko hatékonyság plusz a körforgásos gazdaság kérdéseiről, hogyha beszélne, hogy hogyan lehetne ezt a három témát, vagy ezt a két témát így összekapcsolni. Továbbá szeretném hallani az ön értékelését azzal kapcsolatosan, hogy a világ különböző régiói digitalizálják a, az ágazatokat, és ugye itt nagy a verseny. Nekünk mennyi időre lesz szükség? Mikor lesz egy fenntartható digitális ipar e, ágazatunk, vagy hátul fogunk maradni, vagy kullogunk a többiek után? A harmadik kérdésem pedig a kölcsönösséggel kapcsolatos. Ugyanebben a nagy versenyben van a szabályokkal kapcsolatosan, a szabályzati intézkedéssel kapcsolatosan is verseny. Most a kölcsönösséghez ragaszkodnunk kell, például az adatok lokalizációja terén, vannak olyan hatóságok, amelyek ragaszkodnak az adatok lokalizációjához. Mi ezt nem szeretnénk. Hogyan foglalkoznak ezzel? I'm not too fast because... Nem akarom sietetni a miniszterasszonyt, ugye, mert nagyon sok kérdést tesztek fel két percben, most pedig az egy perces felszólalások következnek Karinc úr. Nem, nem visszavonta, akkor Nibler asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a miniszterasszonyt, és nagyon sok sikert és eredményt kívánunk az észtelnökséghez. Nagyon tetszik, hogy ennyire ambíciózus a programjuk, ezt csak támogatni tudjuk. Két konkrét kérdésem lenne, hiszen egy témát nem említett, ami azonban az országok vonatkozásában nagyon fontos, és ahol azt gondolom, hogy a tagállamok közül elég sokan tanulhatnak önöktől az e-governance-ről van itt szó. Nagyon sokan ugye elektronikus módon tudják már a feladataikat kormányablakon keresztül elintézni. Nem tudom, hogy a többi tagállamnak be tudná mutatni, elő tudná vezetni, hogy egy kicsit ambicionálja a többieket is, ösztönözze. És aztán a másik dolog, ugye szólt a, a kiberbiztonságról, arról beszélt, hogy az enisa erősíteni kell, nem tudom, hogy a e területen van-e más tervezettel fellépés, és a Space Policy is egy fontos prioritást képvisel majd az elnökségük alatt. De talán egy kicsit konkrétabban is elmesélhetni a terveiket, a Galileót, Galileót említette, de hogy konkrét intézkedések melyek volnának, erről is szívesen hallanánk még. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Boni úr. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok. Remélem, reméljük, hogy az észt elnökség egy új szellemiséget, egy új szellemet fog majd a digitalizáció terén kialakítani. Először is az adatok szabad áramlását illetően. Hogyan értékeli a tagállamok felkészültségét ezen a területen? És hogyan lehet rugalmasan megvalósítani ezeket a megoldásokat. Aztán továbbá ugye vannak különböző perspektívák az adatok áramlásával kapcsolatosan. Az észt elnökség bemutatott vagy utalt márciusban egy állásfoglalásra, ez egy agenda, az, hogy közös erőfeszítéseket tegyen a bizottság annak érdekében, hogy az, az e-health, tehát az elektromos egészségügy témában valami állásfoglalás szülessen még. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha megengedik, akkor én is az anyanyelvemet fogom használni. Köszönöm szépen mindenkinek, akik kérdéseket tettek fel nekem. Köszönöm a javaslataikat is a nagyon fontos témákra vonatkozólag. Remélem, hogy képes ezek válaszolni a kérdéseikre. Egyetértek azzal a kérdéssel, amelyet a kolléganő tett fel. Igen, ebbe az irányba akarunk mindenképpen menni, eredményeket szeretnénk, ambiciózusok akarunk lenni, és általánosságban, hogyha arról beszélünk, hogy az adatokhoz hozzáférhessünk, a wifi-hez, az ingyenes wifi-hez, akkor egy digitális társadalomról már beszélhetünk, ez fontos. De természetesen, hogy minden régió szintjén fontos, hogy legyen wifi, wifi lefedettség, hogy az adatok megfelelő módon áramoljanak, és gyorsan, Karosz úr azt mondta, hogy az Európai Unió szintjén csak remélhetjük, hogy legyen egy ilyen Wi-Fi rendszer. Azt reméljük, hogy a két jogalkotó indítsa el a kezdeményezéseket, és aztán mi majd tovább fejlesztjük a dolgokat annak érdekében, hogy a Wi-Fi for You megvalósuljon. Aztán vannak szélesebb körű kérdések a elektronikus csomaggal kapcsolatosan. Ezek nagyon fontos dossziékat érintenek. Erről még lesz szó, majd a tanács ülésén is. a júniusi tanácsi következtetések során már elmondtuk azt, hogy megvannak a jó alapok, amelyeken tovább lehet dolgozni, fontos az elektronikus uniót biztosítani, fontos egy ilyen kódexet kialakítani, meg kell nézni, hogy hogyan lehet mindezt továbbvinni a jogszabályok terén is, és mindent meg fogunk tenni, ami szükséges lesz. Továbbá az űr témát illetően decemberben, amikor a versenytanács fog ülésezni, az űrminiszterrel együtt össze fogunk ülni, és megbeszéljük az űrstratégiával kapcsolatos feladatokat. És le kell vonni a következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy mit, mit is tudtunk már megvalósítani, mit nem. E, ez Észtország úgy gondolja, hogy a Kopernikus programot tovább kell vinni, persze megfelelő pénzügyi finanszírozásra van szükség, anélkül nem lehet megvalósítani a programot. Fontos, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek ez a programhoz. A program már létezik, és minden tagállamnak megvan a saját jó tapasztalata, és úgy kell eljárnunk, hogy jól használjuk fel az adatokat, tehát a, fontos, hogy a vállalatok is hozzáférhessenek az adatokhoz. Tehát ez a válaszom a kérdésükre. Az Unió így még versenyképessé képesebb lehet majd a jövőben, nagyon gyakran arról beszélünk, hogy Európa digitalizálódik, ez így van, ez biztos, és ez lehetővé teszi azt, hogy hatékonyabbak legyünk, jobban együttműködhessünk. Erre van szükség, hogy a digitalizáció ha előre haladjon, jobban használjuk fel az adatokat. Most pedig felgyorsítanám Kalasz asszony is tett fel néhány kérdést. Hát elnézés, keresgélem itt a papírjaim között, hogy Kalasz asszony kérdését hová is tettem, remélem, hogy meg fogom találni, de hát hol is van, itt van. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát volt egy kérdés a túlszabályozással kapcsolatosan, a vállalatok és az internet témájában. Igen, igaz, azt szeretnénk, hogy a vállalatok számára egy kedvező légkört alakítsunk ki. Nem akarunk túlszabályozás, nem ez a tervünk. Mindenképpen lesz majd eh, eh, erről még vita, de a Máltai elnökséggel megegyeztünk, hogy ugyanolyan szolgáltatásra ugyanolyan szabályt kell alkalmazni, megfelelő, arányos információkat kell biztosítani a piacon. Pontos az, hogy a követelményeket a, a követelmények, az irányelvek ne legyenek túlszabályozottak ami a különböző adatokat illeti, a biztonság szempontjából elképzelhető sok minden, de most úgy gondoljuk, hogy az adatokat nem lehet különböző számítások alávenni, Ami a kibertámadásokat illeti, a tavasszal. Elnézést keresem a papírjaimat. Ami nagyon fontos, tehát, hogy a bizottság szeptemberben egy új stratégiát fog bemutatni, és ezt a stratégiát fogjuk majd megvalósítani, mert a jelenlegi már négy-öt éve létezik, de tudják, a dolgok nagyon-nagyon gyorsan változnak a világban, éppen ezért fontos, hogy a meglévő stratégiáinkat felújítsuk, megújítsuk, és minden tagállam vegye komolyan ezeket a dolgokat. Tehát ugye jó stratégiáink is voltak, de mégiscsak volt nemrégiben megint egy kibertámadás, például nálunk is, aztán Franciaországban is. Tehát éppen ezért fontos, hogy a vállalatok számára biztos légkört tudjunk biztosítani, és garantáljuk a biztonságot. Aztán a elektronikus kormányzásról is volt szó. Ez számunkra Észtországban nagyon fontos, sőt, sőt nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, és nagyon jól haladunk előre Észtországban. Lesz egy konferencia novemberban, amelynek majd, amelyen egy nyilatkozat is születik. Visszatérünk az e-kormányzásra. Ez a vállalatok és a polgárok számára, a személyek számára is nagyon fontos lesz, és lehetővé teszi a vállalatok fejlődését is. Továbbá a legutolsó kérdés a Galileóval volt kapcsolatos. Ugye azt kérdezték, hogy miért csökkentették le a költségvetést. Ezzel kapcsolatosan nem igazán tudok válaszolni önöknek. Mindenképpen eh, szükséges egy bizonyos költségvetés biztosítani, aztán az adatok szabad áramlását illetően egyesek azt mondták, hogy a, hogy a tanács ö, eh, azt ö, eh, tervezi, hogy legyen egy együttműködés a tanácsi szinten reméljük, hogy az ősszel már lesznek konkrétabb eredmények. Hát remélem, hogy nagyjából minden kérdése tudtam válaszolni, és nagyon nagy örömmel várjuk Önöket Észtországban. Körülbelül 50 konferencia lesz az elnökség során a digitalizálással kapcsolatosan, Észtországon a digitalizáció nagyon-nagyon fontos, ez egy transzverzális téma, minden miniszter foglalkozik a digitalizációval. És minél inkább önök is részt vesznek ezeken az eseményeken, annál többet fognak majd megtudni a helyzetről feltételezhetjük, de nem vagyok biztos, hogy minden kérdést, nem minden kérdésre kaptak választ a képviselők, ugyanis lehetetlen minden kérdésre részletesen válaszolni, eh, mert nagyon rövidek az üléseink, nagyon fontos az, hogy hogy elvigye önnel Talimba a kérdéseinket, és gondolkodjanak el ezeken a kérdéseken, még akkor is, hogyha nincs meg itt most azon nyomban a válasz. De reméljük, hogy az elvárásainknak meg fognak felelni, ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon köszönöm, hölgyem, mindazt, amit elmondott, és köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nagyon sok sikert, minden jót kívánunk az elkövetkezendő hat hónapban. Köszönöm szépen! Ez nagyon nagy lehetőség volt számomra, hogy itt lehettem. Nagyon köszönöm önöknek, köszönöm a figyelmüket, a jó kérdéseket, megjegyzéseket. Remélem, hogy találkozunk Talinban, és nem sokára ugye következik a nyári vakáció, és mindenkinek kellemes nyarat kívánok. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a mi üléseinken mindig megtörténik az, és akkor talán kollégám Reinhold elvárásaira is felelek, tehát, hogy nem minden kérdésre lehet meg kérdést lehet megválaszolni, de a kérdéseket tudják, magukkal viszik, a miniszterek is, és aztán majd válaszolnak, és eleget tesznek az elvárásaiknak. Én nem a kérdéseik ellen akarok most itt szólni, mert teljesen jó kérdések voltak, és az is jó, hogy részletes kérdéseket tesznek fel, sőt nem, nem kell elkerülni a részletes kérdéseket, viszont nem lehet mindenre részletesen válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megértik, köszönöm a türelmüket, és kérem, hogy minden részletes kérdést is tegyenek fel, hogyha így akarnak. Tam. Most folytatjuk Májlis Repsz asszonynal, aki az oktatásügyi és kutatási miniszter. Nagyon fontos téma a kutatás, illetve az űrkutatás. És ha jól értesültem, Repszasszony nem felel az innovációért. Ez nem az ő asztala. Számunkra viszont ez a terület annyira közel áll, tehát az innováció a kutatáshoz, hogy hagyj kérjem, eh, hogy ne csodálkozzam majd, hogy az innovációval kapcsolatos kérdéseket is kap miniszterasszony nem tudjuk ezt ennyire élesen elhatárolni egymástól, és az önök minisztériumán belül nem is nagyon tudtuk máshoz sorolni ezt a témakört, de nyilván, ahogy hallottuk, a kutatás, innováció, oktatás ügy az ön témaköre, tulajdonképpen a tudás háromszöge, ami egy nagyon lényeges elem, és ezt a háromszöget igyekszünk mi összetartani. Anélkül, hogy bármelyik szöget kihagynánk ebből. Horizon 2020, 9. keretprogram, a legérdekesebb program, talán oktatás ügyi kérdések is érdekesek, de hát ezért nem mi vagyunk a felelősek. Úgyhogy asszonyom, átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt Buzek elnök úr, nagyszerű volt, hogy ezt megelőzően is volt egy rövid ülésünk, és bizonyos vagyok e felől, hogy nagyon sok további folytatja majd ezt a sort a következő időszakban. Tisztelt parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önök között, és nagyon röviden eszmét cseréljünk a prioritásunkat illetően, mint a tanács soros elnöksége Természetesen az önök meglátásait is magammal viszem. Ma ugye már egyfajta informális ülést tartunk, azonban nagyon informatívak az önök hozzászólásai. Hogy ragadja meg az alkalmat, hogy már előre köszönetet mondjak, hiszen minden kérdés és vita, amely már a Horizon 2020 kapcsán is napirendre került, a mi érdeklődési körünkbe is tartozik, és figyelembe kívánjuk venni. A soros elnökségként most először lépünk fel, úgyhogy számunkra egy ilyen közös megközelítésre támaszkodnunk sokkal könnyebb, hiszen így jobban megértjük azt, hogy mi lenne a legjobb az EU számára. Úgyhogy ez a kutatás területén különösen fontos, ami egy nagyon versenyképes terület, és az Európai Uniós versenyképes kíván lenni, amennyiben tudja zárni a sorait is egyesül. Tehát, hogyha hogy vannak jó kutatások, az nagyon jó esély. No, akkor hagy mutassam be azt a pár prioritást, amit hoztam. Ezekre szeretném felhívni a figyelmet, és természetesen várom a további kommentárokat, hozzáfűzéseket és a kérdéseiket is. Az észtelnökség jelenleg egy nagyon fontos időpontban, időszakban vette át a stafétát, ugye a 2020 utáni időszakról most kezdődtek el a viták, aztán ott van a, az Európai Uniós költségvetés, és az Európai Unió jövőjét illető nagyon fontos kérdések is, homlokterünkbe kerültek, ezekre fókuszálunk. Az átfogó politikai célkitűzésünk az az, hogy a pessimizmusnak gátat szabjunk, és tovább egyesítsük Európát, hiszen a kutatás és az innovációs együttműködés mindenképpen az a terület, ahol erre szükség van. Nyomon fogjuk kísérni a Horizon 2020-nak a sikereit, és tudjuk, hogy még van három év a programból, dacára ennek a jövőbeni programokról már elkezdődtek az eszmecserék, és az önök szakbizottságon belüli eszmecseréje és az érintettek meglátásai is lecsapottak az úgynevezett Lami, Pascal Lami féle jelentésben. Egy átfogó jelentés is megfogalmazásra került a Horizon 2020-nak az időközi értékeléséről. A jövőbeni keretprogramot illetően mindannyian azon a véleményen vagyunk, hogy nagyon sok területen priorizálnunk kell az elnökség hat hónapja során. A múlt héten szerencsénk volt elmenni egy, kolleg, egy konferenciára, ahol nagyon sokan önök közül is ott voltak, és eh, én is a panel tagja voltam, ahol egy nagyon jó lökést adtunk a 2020-at követő időszakra. Az európai kutatásról beszéltünk, az együttműködésről, amit az elnök úr is eh, említett ma hiszen teljesen világos, hogy innováció nélkül nincs kutatás, kutatás nélkül nincsen innováció, ezek szorosan összefüggnek, és hogyha hozzáfűzhetem, az időközi jelentések és a lámi jelentés is nagyon fontos elemként hangsúlyozta, hogy oktatás nélkül sincsen kutatás, és ezt sokszor elfelejtjük, úgyhogy nem lehet csak egy háromszög szögre koncentrálni arra. Az excellencia, az a kiválóság, és nagyon fontos ebben a kontextusban nyilván gondolok itt az oktatásra is, és a kutatásra is. Ha megnézzük az Európai Unió költségvetését Európa jövőjének összefüggésében, hát akkor egyből világosá válik, hogy miért kell beruháznia a, a kutatásba és az innovációba az Európai Uniónak, és Tulajdonképpen rengeteg bizonyíték van arra, hogy a K plusz I-nek pozitív hatása van a gazdaságra és a társadalomra is. És hát a mi feladatunk az, hogy ezt tényleg bebizonyítsuk és megmutassuk, ezért választottuk az elnökségünk prioritásának is. Ezt a fajta tudást persze le kell fordítani meggyőző érvekbe, azok számára, akik alkudoznak a költségvetés kapcsán, tehát akiknek feladatuk tárgyalni, tehát egyszerűen a kutatást jobban el kell tudni adni Európában. Észtországban például ott van az úgynevezett I, eh, Észtország, a digitális társadalom, de ennek a sikere nem lett volna lehetséges, hogyha nem lenne eh, komoly kutatás az országunkban. Egy hosszú folyamat végén alakult ki az E Észtország, és eh, tulajdonképpen a tudás, az innováció, a sarok köve volt ennek az er, ö, e- e- eredménynek. És nyilván az egyetemeket és a kutatásokat sem szabad elfelejtenünk ebben a kontextusban. Pascal Lamy is említette azt, hogy miért van szükség a, a K plusz I támogatásra, mert nem elég, hogyha csak kedveskedünk a, a tudománynak, hanem az európai identitásunk megtartásához is nagyon lényeges ez. Tehát a kutatás és az innovációnak megvan gyakorlatilag az a hatalma, hogy összekösse és inspirálja az embereket, és ezt nem szabad alábecsülni, mert óriási szerepe van abban is, hogy alulról jövő tényleg alakutatásokat végezzenek Európában, ami a jövő záloga. Nagyon messze elmaradunk egyébként még attól, hogy a 3%-os célkitűzést teljesítsük, kutatás és innovációs beruházásokban, még csak 2,03%-nál tartottunk 2015-ben, és 90%-ban történik közberuházás, nemzeti szinten pedig csak 10 elnézést, 90% történik nemzeti szinten a beruházások közül, 10% pedig EU-s szinten, amennyiben ugye K plusz F beruházásokról beszélünk. Hogyan tudjuk most azt elérni, hogy tényleg hatása legyen ezeknek a programoknak? Nos, azt gondolom, hogy jó alapot teremt a LAMI jelentés és a midterm értékelés is ahhoz, hogy ezt körbejárjuk. A teljes területet tulajdonképpen kicsit át kell világítani. A 9. kutatási keretprogram alapvetően fontos, de a K plusz I partnerségeknek a koherenciája és, és nyitottsága még növelésre szorul. A Horizon 2020 midterm értékelésének kontextusában is nagyon fontos ez 25%-a Horizon 2020-as költségvetésnek a partnerségekre jut, sőt, egyébként vannak olyan területek, ahol akár 60%-ot is elér ez az arány. A LAMI jelentés egy minimális térkitűzést rögzít, ez pedig az lenne, hogy a K plusz I támogatásoknak, elemeknek, eszközöknek és akronimeknek, rövidítéseknek az egyharmadát akár töröljük el. Nyilván arról tárgyalni kell, hogy mi legyen a stratégiai megközelítés az EU kutatás és innovációs partnerségek tekintetében, hiszen tényleg nagyobb koherenciát és nyitottságot kívánunk elérni. Az elnökség tervezi, hogy végkövetkeztetéseket vonjon majd le a Horizon 2020 midterm értékelésével is jövőben is orientálja a következő keretprogramot. Tallinnban október 12-én lesz egyébként egy nagy volumenű konferencia a kiváló kutatásról, annak hatásáról, és bízunk abban, hogy új érveket találunk majd ezen a konferencián, hogy promotálni tudjuk a K plusz eh, I beruházásokat Európában. Ezeknek ugyanis a volumenit növelni kell. Hagy zárjam azzal, hogy eh, számítunk a legjobb együttműködésre az Európai Parlamenttel, hiszen az intézmények közötti együttműködés, de ugyanúgy a kutatókkal, a tudást szolgáló és adó intézményekkel és az iparral alapvető fontosságú ahhoz, hogy az innováció és a kutatás tekintetében azok az ambíciózus víziók ezek megvalósuljanak 2020 után. Elnök, köszönöm szépen, nagyon fontos volt minden, amit elmondott. Éler úr kap először szót a néppárt részéről. Köszöntöm sok szeretettel Azt hiszem, hogy óriási előkészülettel ment neki a soros elnökségnek az ön országa. A parlamenti képviselőkkel is láttuk ezt. Érdekes volt látni, hogy pici ugyan az ország, de mennyire fontosnak véli, jelentősnek véli ezt a feladatot. Különös tekintettel ugye a kutatási területre. Ez nem mindig van egyébként így, sok nagyobb tagállam például nem így jár el. No, akkor a kérdésem. Nagyon egyszerű és éle konkrét lesz. A költségvetés nemzetközi esítése, nemzeti esítése hát előre látható, és a LAMI jelentés szerint úgy tűnik, hogy 2020 előtt eh, ezt a 3%-os célkitűzést, ezt nem fogjuk tudni teljesíteni. Ennek sok oka lehet. Ön is említette, hogy az európai költségvetésen belül pici az aránya, és ez nem csak amiatt van, mert a költségvetés csökkent a tagállamokon belül a 2020-as célokat, célokkal szemben, hanem azért is, mert az ipar is visszafogja a költségeit. Úgyhogy véleményem szerint ez is hozzájárul ehhez. Tatszára ennek a végén minden a pénzről fog szólni. És a kérdés az az, hogy az ön elnöksége azt az ambíciót, amit a parlament fogalmazott meg, a költségvetési tervezettel, ami azért egy szerény 120 milliárdos tétel. Ez hogyan támogatható az önök részéről? Tehát a LAMI jelentésben is szereplő 300 milliárd, ez hogyan lesz megvalósít, amikor itt 50 milliót kellene akkor betolni évente? Ázsia a leginkább a versenytársunk, nem pedig Amerika, Kína és más ázsiai országokra gondolok itt, de persze azért az amerikai Egyesült Államok is növelték az ez irányú költségvetésüket, ahol egyébként ez, ez is viszonylag szerénynek mondható. Tehát kérdésem az, hogy önök támogatni kívánják ezt az ambíciózusabb célkitűzést, ami a bizottság részéről érkezik, tehát a költségvetésre vonatkozott ez a kérdésem. A második kérdésem pedig ez is összefügg azzal, hogy a program mennyire elfogadott. Igen, ez tényleg egy kiválósági program, mégis óriási innovációs űr van Európában. A parlament a cseh kormányt motiválta, hogy ha az EU13-akkal tartson egy konferenciát szeptemberben, és nyilván nagyon szép lenne, hogyha a soros elnökség is egyfajta közvetítőként szolgálhatna, a tekintetben, hogy ezt az űrt, ezt a rést hogyan zárjuk. Hiszen ez egy fontos eh, vezérmotívum számunkra. Érdekes volna hallani még az ön részéről erről. Köszönöm szépen. Most pedig Rebacka képviselőasszony kap szót az SND képviseletében. Köszönöm szépen. Nos, a reggeli körben már fontos témákat érintettünk. Három kérdést szeretnék most feltenni önnek. Az első. Milyen elképzelései vannak önnek, és ezek eredményeként milyen fellépéseket terveznek az új keretprogram kontextusában? Annak érdekében, hogy a teritoriális aránytalanságokat csökkentsék, amelyek az a Horizon 2020 kapcsán előállhatnak. Hogy a támogatások 60%-a eddig négy országra került elosztásra, és ez nagyon nagy probléma. Hatalmas nagy gond, és ezt kezelnünk kell. Aztán említette önt az is, hogy a partnerségeket támogatnunk kellene. Nos, e- ezzel kapcsolatban a kérdésem az, hogy ezt hogyan tervezik megvalósítani másik kérdésem. A parlamenti javaslatot támogatják-e annak érdekében, hogy a kiválósági szabványt támogassák? Ön ugye azt mondta, hogy vannak programok, amelyek jók, de mégsem finanszírozták ezeket, mert nem volt elegendő támogatási forrás. További kérdés. A korábbi felszólaló azt mondta, illetve hozzá kapcsolódva kérdezem, hogy a szinergiaeffektusokat nem kellene fel, fenntartani a Horizon 2020 kontextusában a következő évi programokra nézve, és ezeket hogy kapcsolhatnánk össze a védelmi kiadásokkal, hiszen ugye alapkutatások nélkül nem lesz fejlesztés, különös tekintettel az öldöklést szolgáló gépekre. Köszönöm szépen. Tosanovski képviselő jön az ECR-től. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök úr, és üdvözlöm én is az észt miniszterasszonyokat. Nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk a szakbizottságunkba, és nagyra értékelem, hogy arról beszélt Repsz miniszterasszony, mennyire fontos a kutatás a kutatás a jövőnkhöz nagy mértékben hozzájárul. És, és a kutatás eredményeit lehet, hogy már mi nem tudjuk figyelemmel kísérni, de akkor is befektetnünk kell a kutatásba és a jövőnkbe. Fontos, hogy a Horizont 2020 esetében a Brexitet is megemlítsük, hiszen tudják, hogy az Egyesült Királyság igen, csak komoly szerepet játszott, vagy játszik még az egyetemi kutatásokban. És a Horizont 2020-as keretprogram ugye hamarosan a végre ér 2020-ban, és tudnunk kell, hogy a Brexit milyen befolyást gyakorol majd a kutatásokra, illetve a brit hozzájárulás a kutatásfejlesztéshez milyen hatással lesz az európai kutatási szintérre. Tudom, hogy a Brexit tárgyalások e- ez ideig nem foglalkoztak még a kutatás területével, de azt gondolom hamarosan ezzel a témával is foglalkozni kell, hiszen, Hiszen mindannyian abban reménykedünk, hogy barátságos puha Brexitre kerülső, és a, az egyetemi kapcsolatok, a kutatási kapcsolatok ugyan olyanok maradnak, talán valóban tényleg érintetlenek maradnak a Brexit által. Az Egyesült Királyság Európában vezető szerepet tölt be az egyetemi kutatás területet, tehát fontos keres. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy eljöttek, sok sikert kívánok az elnökséghez. Köszönjük szépen, képviselő úr, a következő hozzászóló. Kaja Kallas, az Alde részéről, és, ami még fontosabb, Észtországból. Köszönöm szépen! És ismét csak ész nyelven fogom feltenni a kérdésemet. És valójában két kérdéssel is fordulnék a miniszterasszonyhoz. Az első kérdésem a következőkre vonatkozik. Nagyon sok különböző és jó program foglalkozik a kutatás és a tudomány finanszírozásával. Ami viszont nem áll rendelkezésre, az az, hogy összekapcsolhatnánk ezeket a programokat. Elszigetelten külön-külön működnek ezek a finanszírozási programok. Éppen ezért a kérdésem kapcsolódik a, a korábban feltett kérdéshez, mi szerint van-e terve, olyan terve az észt elnökségnek, hogy a különböző programok közti szinergiát erősítse. A második kérdésem pedig a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozik. Észtországnak szándékában áll hogy a robotika pénzügyi kereteit és a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatások finanszírozási kereteit megvizsgálja. Érdeklődnék, hogy itt mik a tapasztalatok. Következő az elszóló Turmes úr. Nem tudom, hogy az ész nyelven ismerik azt a kifejezést, hogy fehér elefánt és ez 6-8, akár 12 milliós kérdésnek is megfelel. Tehát amikor kutatásról, innovációról, fejlesztésről beszélünk, és a befektetett pénz értékéről, akkor van egy projekt, amely fúziós energiával foglalkozik, és talán 2083-ban, vagy még később, amikor egyikünk sem fog megélni, fog eredményekkel csöktetni. és az Egyesült Királyságban két ilyen fúziós program is foglalkozik, csökkennek a források, de senki sem beszél arról, hogy ennek mi lesz a sorsa. Itt valóban a pénz értéke sokszor szóba kerül, de ez most egy olyan eset, hogy, hogy valóban azt mondjuk, hogy itt volt egy projekt, nem működött, eh, vonjuk ki a forrásokat, és hát a világ leg csodálatosabb koponyái dolgoztak ezen, de jobb lenne, hogyha valami hasznosabbra fordítanák a tudásokat. Tehát legyenek merészek, és, és ezt a fehér elefántot vonják ki a forgalomból. Azt az innováció és az iparpolitika összekapcsolása a következő kérdésem. Kína rendkívül jól szervezett szereplője a globális gazdasági szintérnek, ahogyan a mi eh, fotovoltaikus panel piacunkra rátelepettek néhány éven belül, az valóban mondhatni lenyűgöző. ez. Nekünk 600 millió euróra, vagy akár egy milliárd euróra lenne szükségünk, hogy kutatásra fordítsuk és felvegyük a versenyt. De nincs kockázati tőkig, nincs elegendő forrásuk, hogy a fotovoltaika területén az új lépés megtegyük, és új szakaszba lépjen a legjobb kutatók Európában vannak, mégsem vagyunk képesek arra, hogy a kutatási eredményeket átfordítsuk gazdasági, ipari sikerre. Tehát itt óriási európai erőfeszítések ellenére is mindig veszteni fogunk Ázsiával szemben. Ez nem lesz egy szép sikertörténet. Én optimista vagyok, de minden nap optimistán, mosolyozatban kelek föl, de néha mégiscsak szembe kell néznünk a gyengeségeinkkel, hiányosságunk, és valóban kockázati tőkének a, a megerősítése, és az, hogy mondjuk merjük azt mondani, hogy valami nem működik, és fejezzük be a finanszírozását. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr! Először is eh, Európa parlamenti képviselők, szeretném elmondani, hogy óriási öröm ez számomra, hogy mindannyian hasonlóképpen gondolkodunk ezekről a kérdésekről. Számukra is nagyon aggályos az, és aggasztó az, hogy mindaz, amiről Turmes úr is beszélt, az az, hogy Ázsia, nem csak Kínáról beszéltünk manapság, hanem hogy Ázsia India, Korea, Kína mellett egyre nagyobb konkurenciával válnak, és hát ott az Egyesült Államok is, mint fontos versenytárs, és hát mi is eszmét cserélünk erre, és hát realisták vagyunk. Hát még mindig 28 vagy éppen 27 tagállamról beszélünk, és mindannyian Tudjuk, hogy a tagállamoknak sajátos külön lehetőségeik vannak, és saját érdekeik vannak, de az biztos, hogy a verseny előnyünket elvesztegetjük, hiszen nekünk itt vannak a kutatóink, a koponyaink, itt vannak a tudósaink, itt valóban komoly, innovatív eredményeket érnek el, ők szabadon kutathatnak, autonóm módon működhetnek, mert néha aggódunk amiatt is, hogy, valamennyi programunk mellett nem szabad elfeledkezünk arról, hogy mi a versenyelőnk, ez az alapkutatás, és az, hogy mindenki szabadon kutathat. Nem irányítottan folyik a kutató munka Európában. Nagyszerű eredményeket érhetnek el hosszú távon. De ugyanakkor szeretnénk a szorosabban együttműködni a kutatás és az innováció, a gazdasággal és gyakorlati eredményeket is fel tudna mutatni, és az észt elnökségnek ez egy fontos prioritása. Két dologgal szeretnénk foglalkozni, először is szeretnénk racionalizálni azt, amit Lobacska asszony is említett, muszáj megmutatnunk azt, hogy, hogy itt a kutatás és a kutatási programok erdejében ismerik a járást, és tudunk eredményeket felmutatni. Igen, hallottuk, hogy mindenféle programok, partnerségek vannak, de fontos, hogy itt tisztán lássunk, és, és meg kell nézzük, mi az, amit racionalizálhatunk, leegyszerűsíthetünk, és nagyon ambiciózusak vagyunk, a szélközösségben szeretnénk ezeket be is tartani. Aztán a versenyképesség kérdése gyakorlatilag minden hozzászólás foglalkozott ezzel, és valamennyi parlamenti javaslat is foglalkozott ezzel, és Pascal Lamy is, hogy, hogy több forrása van szükség, mindenki beszélt erre a finanszírozás kérdéséről. Nemzeti és uniós szintű finanszírozásról is beszéltünk. Éler úr kérdéses erre vonatkozott, hogy mennyire vagyunk ambiciózusak. Hát mi a tanács részéről, már megkezdtük az ezzel kapcsolatos vitákat, de hát mindenki, eh, aki kutatással foglalkozik és felelős a e kérdésben, egyetért abban, hogy eh, még ambiciózusabbnak kell lennünk, több forrásra van szükség, és azt is meg kell mutatnunk, hogy a kutatás, az innováció milyen módon járó hozzá előnyösen a gazdasághoz. Ezt be kell bizonyítani. A, a kutatókkal, tudósokkal, az egyetemi oktatókkal együtt ülve és megbeszélve a kérdéseket azt láthatjuk, hogy mi mindannyian egyformán gondolkodunk, de a nemzeti politika döntéshozóknak is el kell juttatnunk az eredményeinket, meg kell mutatni, hogy mit tudunk elérni, és milyen hatással lehet ez a gazdaságukra. Tehát itt ambiciózusabb javaslatokra van szó, legyen szó 120-ról, 20%-ról, vagy a megkettőzéséről a támogatásoknak, de hát tudjuk, hogy az Európai Parlament mindig is nagy támogatója volt ennek, és a tanács részéről a tagállamokkal még nagyon korai szakaszában járunk ennek a folyamatnak, de Szeretnénk mi is ambiciózus célkitűzésekkel fellépni. Aztán Tozsanovszki úr felvetett a Brexit kérdését, és hát mindannyian számára ez egy komoly aggodalom, nagyon korai szakaszában járunk a tárgyalásoknak, és attól tartok, hogy maga az Egyesült Királyság sem tudja, hogy hova vezetnek majd ezek a tárgyalások, és hol tartunk most, de ami a kutatást illeti, és a más általunk képviselt területekre az oktatás, az oktatók, a fiatal diákok mind-mind aggódnak a helyzet miatt, mindannyian eh, aggódunk amiatt, hogy nem szabad az előnyöket elpazarolunk, és a, a nagyszerű brit koponyák, az ott dolgozó kutatásokat és a mobilitási programokat meg kell tartanunk, és együtt kell tudunk működni a jövőben, és egyelőre nincs olyan, nem járunk a tárgyalásoknak olyan pontján, hogy azt megmondhatnánk, hogy hol tartunk és hova megyünk, de mindannyiunknak közös a célunk, és éppen ezért meggyőződésem, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy ne veszítsük el mindazt, amit eddig felépítettünk a kutatási együttműködés területén. Ami pedig a finanszírozási programok jövőjét illeti, azt gondolom, itt a kiindulási pont igen csak jó, jó érveink vannak, vannak jó időközi jelentéseink, amelyekből kiindulhatunk, és vannak javaslatok, amelyek alapján valóban megmutathatjuk, hogy igen, megtanultuk a leckét, tudjuk, hogy hogyan kell racionalizálni, szinergiákat teremteni, fel, tudunk mutatni olyan érveket, és amelyek alátámasztják azt, hogy a gazdaságra előnyös hatással bír a kutatás. És hogyha megnézzük a konkrét kezdeményezéseket, például az Európai Innovációs Tanácsra vonatkozó kezdeményezést, vagy a, vagy a struktúrális alapokkal kapcsolatos szinergiákat teremtő javaslatokat például a struktúrális alapokat és más alapokat együtt kutatási célokra felhasználjuk, akkor ezek a szinergiák is még több forrást hozhatnak a kutatás területére. És Éler úr is biztosan jól tudja, hogy, hogy vannak olyan javaslatok, például arra vonatkozóan akár a mezőgazdasági alapokból is forrásokat át lehetne csoportosítani a kutatás területe, illetve a politikával, és össze lehetne kapcsolni a kutatás, hiszen ugyanaz a kiindulási alapok, de, hiszen, de ugyanakkor nyilván a civil forrásokat nem vonhatjuk el védelmi célokra. Aztán észt ország számára ez a kiválósági program nagyon jó eredményekkel szolgált de nagyon-nagyon aggódunk, hogy a jövőben hogy fog ez kérdezni, és az elnök sikeretén belül is éppen ezért foglalkozni szeretnénk ezzel, és a szükséges lépéseket meg akarjuk tenni. Mindezt önök jelentése, mint a lámi jelentés nagyon jó kiindulási pontokat adnak struktúrális alapok vagy más finanszírozási lehetőségekre vonatkozóan, itt nagyon jó javaslatok születtek és eh, úgy gondolom, hogy a kutatás területen elnökségként nagy előnyünkre válik az, hogy jó a kiindulási alapunk, nagyon jó tanulmányok, javaslatok születtek, amelyekre támaszkodhatunk és most megvizsgáljuk azt, hogy milyen partnerségeket, együttműködési lehetőségeket tudunk megvalósítani a magánszférával, a kutatókkal, illetve a tagállamokkal, és eh, meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen kompromisszum lehetséges és elfogadható a tagállamok számára is, és mit tudunk továbbadni Bulgária számára. Köszönjük szépen, miniszter asszony, köszönjük a válaszokat, reméljük, hogy mindezeket, az észrevételeket és kérdéseket feljegyezték, és, és az elnökség során kellő jelentőséggel ruházzák fel, és foglalkoznak majd ezekkel. Köszönöm szépen a bevezető nyitó beszédét is. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ide az Európai Parlamentbe. Nyitottak vagyunk az együttműködésre, ahogy ezt ön is javasolta a nyitó beszédében. Köszönöm szépen, köszönöm. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, az energiaszabályozó Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége átdolgozás, ez a 14. napi rendi pontunk, az előadó Morten Helveg Petersen, ez része az Európai Tisztenergia csomagnak, és itt új feladatokat kívánnak adni a ennek az ügynökségnek, ACER rövidítve az ügynökség. 36 módosítót nyújtott be a jelentéstevő, nevezetesen sok módosító arról szól, hogy továbbiakban meg kell erősíteni ezt az ügynökséget. Kedves kollégánkat megkérem akkor, hogy kezdjük el a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt az árnyék jelentéstevőknek. Ez egy nagyon bonyolult és technikai jellegű dosszié. Egy külön szemináriumot szerveztünk meg, hogy minél többet tudjunk meg a témáról. Mindenki nagyon érdekelt ez a téma, nagy volt a vita. Van egy szükség van egy belső energiapiacra. A nagy fogyasztók, a kis fogyasztók, az üzleti ágazatok számára megfelelő termelés, energiatermelésre van szükség, ez 5,7 milliárd euró per évente, ez egy gigászi összeg. És úgy tűnik, hogy nem igazán működik ennek ellenére ez a piac a fogyasztók számára. Az olcsó villany, villany villamosenergia árak nincsenek meg nincsenek biztosítva, még mindig elég ritka, hogy olcsók legyenek. Dániában és Németországban nagyon sok területen leblokkolódott ez a terület. Ha megnézzük Európa szerte, hogy mi a helyzet, ugyanazokkal a kihívásokkal kell megvívniuk a tagállamoknak, éppen ezért nagyon jelentős reformokra van szükség. Ha szeretnénk, hogyha a piac is működne. De annak érdekében, hogy a piac működjön, egy bizonyos fajta szabályozásra szükség van. Már megszülettek különböző hálózatokat, illetve szabályok, közös szabályok, de az acert tovább kell erősíteni az információk terén, reformokra van szükség itt is, folytatni kell a szubszidiaritás elvének a biztosítását megfelelő szinteken. E, ezért van szükség éppen ezért a regionális együttműködésre. A tagállamok és a nemzeti TSO-k fontos szerepet játszanak a regionális fejlődésben, a rosszban. Én beszéltem a TSO-kkal, akik azt mondják, hogy a, a, a regionális üzemeltetők központjai igazából hátráltatnák a, a munkát. Ez egy nagyon-nagyon technikai jellegű dosszié, nagyon sok a félreértés is ebben, ami az acelt illeti, mint ügynökséget, Ugye itt a, megvan a hatáskör, köre, a regionális szabályozók szabad kezet kapnak az ügynökségtől, hogy meghatározzák az energiapiaci szükségleteket. Az ügynökség nagyon kevés erőforrással működik, de még így az is sok, mint amire szükség lenne. Az ACEN számára biztosítani kell a stabil finanszírozást, és azt javasoljuk, hogy szedjen be díjakat bizonyos szolgáltatásokért. Vannak közértekű dolgok, inkább, mint politikai megfontolások. Túl sok a hálózat bizonyos területeken, és úgy gondolom, hogy itt is biztosítani kell a többségi szavazati lehetőségeket. Az Európai Parlament tehát ilyen értelemben kirolgozza ezt a jelentést, mert szeretné, hogyha az átszer megfelelő irányba haladna, és egy valódi belső piacot tudnánk megvalósítani a politikusoknak, ezt kell továbbítaniuk az európai polgárok felé, és a polgárok azt várják, hogy a politikusok megfelelő megoldásokat találjanak, és olcsó árak, árakon jussanak az energiához. Elnök úr, köszönöm szépen még egyszer, nagyon jól együttműködtem az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentést, köszönöm a bevezetőjét, és most megkérem Poche kollégát, az SND részéről árnyék jelentéstevő. Az LPP-től nincs itt senki? kérdezik. Kedves Morten, kollégák, azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönjem Mortennek a jelentéstervezetést és az eddigi együttműködést. Ez az átdolgozás két szinten tekinthető. Ugye egyszer van az agyszerrel kapcsolatos hatáskör és feladatok, fontos a határokon átnyúló funkció, és a második szint a különböző testületek területe. Úgy gondolom, hogy erőteljes testületekre van szükség, olyan feladatokra, amelyek energiát biztosítanak a polgárok számára. Itt nem csak az ACER hatásköréről van szó, hanem az erőforrásokról, a forrásokról is, mert fontos az is, hogy a belső piacot ez az ügynökség tudja monitorálni és látjuk, hogy hészagok vannak a jogalkotás terén, megfelelő döntéseket kell kierőszakolni, megfelelő tevékenységeket a különböző testületek részéről is. Az ügynökségnek lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a különböző egységek őket rávegye arra, hogy a jogszabályokat tartsák be. Az ügynökségnek arra is lehetősége kell, hogy legyen, hogyha mm, valaki nem tartja tiszteletben a szabályokat, akkor megfelelő döntést hozhasson. Három kulcs problémáról kell beszélnünk. Egyrészt az, hogy kevés a pénzügyi forrás, emberi erőforrás is, aztán problémák a szabályozás terén, továbbá a különböző politikai instrukciók nem figyelembevétele a vezető testületek részéről is problémát okoz, ami az emberi erőforrásokat illeti, az acernek lehetőséget kell adni arra, hogy például a regisztrációért díjat szedjen be. A második pont a szabályozók testületében való szavazás, itt a kétharmados többségi szavazásról van szó. Minden tagállamnak egy szavazati joga kell, hogy legyen, és hogyha valaki a szabályozók testületéből nem tartja be a szabályokat, akkor az ACER felléphet, biztosítani kell az elszámoltathatóságot, az átláthatóságát is a nemzeti szabályozó szervezeteknek és az ACEN-nek. Köszönöm szépen. Most pedig Henkel urat képviseli valaki, helyettesíti valaki az, az ECR részéről. Köszönöm szépen. árnyék jelentéstevőnk, Henkel úr nem, nem tudott eljönni, úgyhogy én fogom elmondani az állásfoglalását. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a jelentéstervezetet. Nagyon pozitív a véleménye a javaslattal kapcsolatosan, és a bizottság javaslatával kapcsolatosan, és például az ötös módosítót üdvözli, mert itt kötelező szabályokat lehet kialakítani a kódexnek megfelelően a kötelező döntéseket a nemzeti szabályozók ki kell, hogy kényszerítsék, és ezt az acer az ügynökségnek kell ellenőriznie, és megvan a lehetősége, hogy a szabályozóktól adatokat kérjen ki az átláthatóság, az integritást illetően monopolisztikus, protekcionista struktúrák helyett egy liberalizált piacra van szükség, versenyképes árakra az ügynökségnek döntéseket kell hoznia határokon átnyúló témákban az energiapiacsal kapcsolatosan meg kell felelni a biztonságos ellátásnak, az ár, meg, árenergia, az energiára kialakításának, ez az acer hatáskörébe is tartozna, több emberi erőforrása van szükség, és nagyobb költségvetésre a működéséhez. Ugye erről is hallottunk már itt a beszámolóban. Köszönöm. Nem voltam itt mindig. Összefoglalnám a zöldek részéről nincs más olyan ügynökség, ahol a beruházások és a, az előnyök, a megtérülések ilyen hatalmasak. Itt igazából milliókról van szó, több száz millióról van szó, és igazából ezeknek előnye is kell, hogy legyen ezeknek a tevékenységeknek. Az acer ugye témában a bizalom is fontos. Én mindenképpen támogatom a regionális üzemeltető központokat. Sok esetben nagyon szűk látok körülök mm, az emberek, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, de ma az acer működése nem nem is, nem is technikai hibák miatt, hanem polit, nem igazán bölcs politikai döntések miatt. Az ezeren belül nagyon nagy a, a feszültség, a vezetőség és a nemzeti szabályozók között. Tehát fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ugye mindenképpen támogatjuk azt, hogy nagyobb erőfeszítéseket elsen meg az ACER, az ügynökség, hogy erősebb legyen nemzetközileg, európai szinten is fontos szervezetről van szó, a továbbiakban pedig az, az ACER-nek megvannak a tagjai, és itt retroaktív tevékenysége is van a különböző tehermegosztások terén. Én nem igazán értettem mindig a tevékenységüket. Ugye az energiaszabályozók nem igazán tudják mindig, hogy hogyan is járjanak el, de a, pénz, a, a piac maga a legjobb koordinátor, és fontos, hogy száz százalékosan megújuló energiákról beszéljünk. Az utolsó téma pedig, amiről a bizottság is beszél, és ez egy kicsit furcsa is, ezek a, lo, a lobby szervezetek, akkor már a választásra való felkészülés, az elkövetkezendő évtizedekre mi lesz? Ugye vannak a lobby szervezetek, és van az, a szabályozók testülete. Egy, ez, most miről beszélünk? A nemzeti szabályozók lobbyjáról, végül aztán a választásokkal kapcsolatosan pedig ugye aztán valakit megválasztanak, egy férfit vagy egy nőt. Itt egy eh, hivatalos, uniós eh, szervezetről van szó, tehát az egész eh, szervezet így nem, nem jó az ACSZ-nak kellene, hogy legyen egy vezetője, egy elnöke, egy nő vagy egy férfi, és aztán ott vannak az energiaszabályozók. Tehát, de így, hogy van a lobby szervezet egyrészt, aztán az, ö, szer, egy másik szervezetet pedig elnökölni, ez így nem működik. Köszönöm. Szirik Kiotis kollega a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. engedje meg, hogy köszönetet mondjak Morten kollégának az együttműködésért. A mi frakciónk, a GUE teljesen világos. Az ACER nem egy európai ügynökség. Ez egy együttműködési platform az energia szabályozók között. Tehát stratégiákat nem kell, hogy kialakítson. A az Unió nem tudott ezzel a problémával mindidáig igazából megfelelően foglalkozni, és bizonyos régiókat egész egyszerűen elkülönített. Éppen ezért nagyon nehéz bizonyos országoknak, ezt figyelembe is kell venni. Vannak javaslatok a bizottságban, bizottság javaslatában is, amelyeket támogat a jelentéstevő, nevezetesen például, hogy erősítsék meg az ügynökséget, de úgy gondoljuk, hogy mindez nem alásná azt a szerepet, amelyet a nemzeti energiaszabályozók játszottak mindig, és itt az 53-as cikre utalok a szerződésben. A harmadik országokkal való kapcsolatokkal sem kellene foglalkoznia. Tehát nem ilyen testületről van szó, amely döntéseket hoz. És a harmadik országokkal, amelyek az energiaterületen, a környezetvédelem területen az unió szabályokat már alkalmazzák, tehát ezek helyett nem dönthet és ők ilyen fontos témákban sem dönthet az ügynökség. Na most, ami pedig a, az energiaszabályozók testületét illeti, a, azt javasoljuk a, a módosítónkban, itt a, a szavazási szabályokkal kapcsolatosan ugye elhangzott a kétharmados szavazási szavazás. Ez a javaslat veszélyes, aláássa a, ennek a szervezetnek a lehetőségeit, mármint az energiaszabályozók testületének, és a, ugye ez veszélyezteti az unió kisebb országait is. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell a döntéshozatali szinten, és ezen megjegyzések alapján be fogunk nyújtani számos módosítót majd. Köszönöm, köszönöm, kedves kollega. Az Európai Bizottság Energia Főigazgatóság részéről az igazgató ő, ő szólt már az energia témában is. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy mindig én szólalok fel. Szükség van, de szükség van a együttműködés önnel. Köszönöm szépen először is. Szeretném üdvözölni ezt a jelentést, Péterszen úr jelentés tervezetét és a módosítóit is. Nem csak azért, mert nagy részben támogatja a bizottság javaslatát, amelyeknek természetesen hálásak vagyunk, de a módosítói megerősítenek számos pontját olyan pontot, amelyek benne vannak a javaslatutainkban, talán kevésbé ambiciózus, mint mi vagyunk a bizottságnál. Vannak bizonyos területek, amelyeket megerősíteni kíván. Tehát kevésbé ambiciózus, mint a bizottság. Itt elsősorban az ügynökség részvételét illetően, például a döntéshozatalban, a módszertanban, regionális szinten nagyon sok mindenre utalt a, a, a nemzeti ö, energiaszabályozók, ha maguk nem tudnak eldönteni valamit, akkor elmennek a, az ügynökséghez. Így működik tovább, többé-kevésbé ma, de sokkal hat, hatékonyabb lenne, hogy regionális döntések szülessenek, és legyenek albizottságok a különböző régiókban. Tehát ez az egyedüli terület, ahol kevésbé ambiciózusnak találom, mint a bizottságot. Aztán vannak más területek, amelyeket támogatnak ön is, és itt több kollega is. Nevezetesen semmi nincs a mi javaslatunkban a finanszírozással kapcsolatosan. Nagyon ö, ö, sokan azt mondták, hogy az ügynökség szedjen be díjakat bizonyos szolgáltatásokért, és így meg tudjam erősíteni a pénzügyi helyzetét. Szeretnék itt arra utalni, hogy a meg, a szövegezés, a megfogalmazással kapcsolatosan ugye mm, legyünk határozottak, ugye vannak, van itt költségvetés, van költségvetése az ügynökségnek. Tehát díjak beszedése lehetséges a jelenlegi jogi keretben és költségvetési kereten belül is erre lehetőség van. Aztán van szóval egy másik nagyon fontos téma, amelyet talán nem igazán vettünk elégséges módon figyelembe, nevezetesen az, hogy új feladatokat adnának az ügynökségnek. Persze az ENSZO-tól a megfelelő információkra szükség van, tehát az európai átviteli rendszerek üzemeltetőitől az információkra szükség van, tehát a jelentésében erre is utal, az, a gázra is a, kiszélesítette ezt, nem csak a villamos energiára, mert ugye mi elsősorban a villamos energiával foglalkoztunk most, aztán majd lesz, foglalkozunk a gáz energiával és a gázágazattal is. Itt ön összekeveri a kettőt, ezt nem kritizálom, de csak megjegyzem, megállapítom. Aztán beszél arról, hogy meg kell erősíteni az ünnökség szerepét a különböző megfelelhetőség terén ezzel kapcsolatosan nincs semmiféle e, problémám. Itt a, ez a négyes módosító, de az ötös módosítóban még egy kicsit tovább is megy. Itt e, kötelező e, jellegű döntésekről beszél az ügynökség részéről. Itt e, nincs exkluzív szerepe a bizottságnak, a bizottság nem a ö, ö, szabályok őrző, őrzője, az ügynökségnek a szerepe az, hogy kikényszerítse a uniós jogszabályok alkalmazását. Aztán az erős, teljesebb energiaszabályozók tehát önök ugye regionális üzemmel tető központoknak beszélnek, beszélnek, ezek ugye rövid a ROK, én az ACR-ről beszélek. Itt egy logikus következményről kell szólni. Az energiaszabályozás területén nagyon sok minden felmerül a a regionális koordinációs központokkal szemben. A többi részét a témának már elmondtam ma reggel, de fontos, hogy legyen egy ilyen intézmény a regionális együttműködésre. A legutolsó megjegyzésem pedig Turmes úr kérdésére válaszolva, ami az energiaszabályzók vezető testületének a elnökének a megválasztásával kapcsolatos. Ugye mondta, hogy egyrészt van ez a magánszervezet, ez világos, ezzel kapcsolatosan, a szírek kapcsolatosan már megmondtuk, hogy mi a véleményünk, nevezetesen az elnöke az ott van mind a két testületben, az ügynökségben is, és az energiaszabályozók testületében is. A szír megválasztja a saját vezetőjét, és szinte automatikusan ugyanaz a személy lesz kinevezve az energiaszabályozók testületének elnöki posztjára is. Tehát, hogy ha ez így történik, akkor nem fogjuk elfogadni ezt, és megtámadjuk a választásokat. Itt ugyanis két különböző szemmé kell a két különböző posztra, funkcióra. Viszont az energiaszabályozók testületének az elnöki, elnöki megválasztását kell először megtenni, és aztán a magán szervezet azt csinál, amit akar. Tehát a sorrend fontos, először az energiaszabályozók testületében a választás, és aztán a magánszervezet azt tesz, amit akar. Így fogjuk ezt lebonyolítani, és hogyha ettől eltérések lesznek, akkor nem fogjuk ezt tűrni, és mindent megteszünk ez ellen. Köszönöm szépen igazgató úr. Köszönjük ezt a sok információt, azt, hogy hallottuk a bizottság álláspontját. Most pedig a jelentéstevőnknek, Peterson úrnak adom még vissza a szót. Köszönöm. Hagy kezdem újra azzal, hogy köszönetet mondok minden kollégának a hozzászólásért. És hagyd mondjam el azt is, hogy optimista vagyok a lehetőségeinket illetően, sőt a tekintetben is, hogy többségünk lehet a céljainkat illetően. Nagyon fontos, hogy a dossziék kapcsán tényleg többséget biztosítsunk itt a parlamenten belül, annak érdekében, hogy a tanácsa jól eh, és erős alapon tudjunk eh, tárgyalni. Pohaj képviselőtársamnak is köszönöm a hozzászólását. Azt gondolom, hogy nagyon sok a közös a gondolatainkban. És Tosanoszki képviselőnek eh, is köszönetet mondok, aki helyettesítette az illetékes kollégát. Ez is optimistára hangol engem hogy ugyanazok a célkitűzések és ugyanazon az alapon indulunk el. Turmes úrnak is ezt mondom, lehet, hogy nem tudok mindent elfogadni, például ami Szilikiaditis képviselőtől jött és hangzott el, de meg kell mindenkit hallani, meg hallgatni. A bizottsághoz fordulva azt kell mondanom, hogy amikor a bizottság azt mondja, hogy nem vagyunk elég ambíciózusok annyira, mint a bizottság, ez mindig felbosszan, hát meglátjuk, hogy majd meddig jutnak el a következő tárgyalási fordulón, és ami a részleteket illeti, persze, a jogi alapnak meg kell felelni annak érdekében, hogy tényleg korrekt módon végrehajtásra kerüljön minden, és hát kivitelezhetővé akarjuk tenni ezt az egész dossziét, ezért kell a jó és közös alap. Ami az ütemezést illeti, már szeptember közepére kell benyújtani a módosítókat, tehát a nyári szünet alatt minden kollega miközben pihen, bizonyára elhivatottságot érez az iránt, hogy szeptember közepén megfelelően elvégezve a házi feladatát érjen vissza. Elnök, köszönöm. Majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ambiciózus a tanács, ugyanis ezt ugye nem ismerjük még, hogy az meddig ér el. No, hát akkor Mondhatjuk azt, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 14-e, dél 12 órakor. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, a sedóknak, minden kollégának, aki részt vett ebben a vitában, és természetesen a bizottsági rész képviselő, képviselőnek is, meg hát a teljes tímnek is. Úgyhogy köszönöm szépen kollégák! Most pedig következik a bioalapú iperágak közös vállalkozása, ennek létrehozása, ami egy PPP, a 185-ös cikk alapján. Ez egy konzultációs dosszié, és a célkitűzése ennek a vállalkozásnak az, hogy minden releváns szereplőt asztalhoz ültessen, és az európai célkitűzéseket közösen érjük el, különös tekintettel ugye a bio alapú iparága közös vállalkozásának létrehozására. Annak idején 2014-ben Van úr volt, aki elindította a gondolkodást és a munkát itt a vonatkozó rendelet alapján Ugye azt tudjuk, hogy ez a vállalkozás 10 éves futamidőre szól, tehát 2024 ben bezárólag. A mai napon ebben a ciklusban Miroslav Poche, ő a jelentéstevőnk most, és megadom neki a szót, hogy bevezesse ezt a dossziét. Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, és azt is, hogy beszámolhatok. Hét különböző vállalkozást von össze, 2015. november óta indult el, és 10 éves futamidővel, tehát 2024 e bezárólag szól. A célkitűzés az, hogy a BB-t erősítsük, a kutatási projekteket, illetően a bioalapú iparágakra gondolok itt, illetve a bioüzemanyagokra, ezeknek elterjedése nagyon fontos lenne. A módosított rendelet tulajdonképpen a finanszírozásnak a módszertanát módosítani, módosítaná összességében 7,35 milliárd eurónyi hozzájárulásról van szó, egy konzorcium is létrejött a biolapú iparágak rés, révén, és ezeknek a 3,7-ből is van saját költségvetése, méghozzá a saját költségeinek a fedezésére ezek a pénzbeni hozzájárulás, járulások a BBI költségvetésébe kerülnek, viszont van egy kis probléma itt, ugyanis előfordulhat, hogy bizonyos cégek hozzájárulnak a BBI-hez, anélkül azonban, hogy részt vennének bármilyen aktuális konkrét projektben. Hát, ha egy A cég készpénzt rak bele a BBI-be, akkor ez a hozzájárulás felhasználható egy olyan projektre, amelyet egy B cég eh, fog kivitelezni. Miközben ugye a kettő egymásnak versenytársa. Tehát ne érthető, hogy nem nagyon lelkesednek a cégek azért, hogy itt pénzzel járuljanak hozzá a programhoz, ami viszont veszélybe sodorja az egészet. És ez eh, az egész ágazatot és a cégeket is negatívan érinti. Egyébként számokkal is alátámasztható ez. A 182 millióból tulajdonképpen kevesebb, mint 1 millió euró került befizetésre. A bizottság ezért most a rendeletet módosítani kívánja. Ez egy technikai jellegű módosítás, amelynek révén a cégek közvetlenül is, tehát a projektek szintjén is befizethetnék a hozzájárulásaikat tehát a projekt konzorciumnak az egyéb tagjai számára is közvetlen fizetéseket eszközölhetnek. Nyilván konzultációs alapon működne ez a konzorciumi tagokkal történő tárgyalások kontextusában, és van egy kutatásért felelős innovációs bizottság is, amelynek jóvá kell ezt hagynia. Én a körülményeket átnéztem a módosításokat illetően, és úgy tűnik, hogy a pénzügyi módosítások igazából semmiféle jövőbeni komplikációt nem fognak hozni az ipar számára, azonban a felülvizsgálat kapcsán Támogatom én is a bizottság javaslatát a módosításra, mert nagyon fontos, hogy a programokat és a célkitűzéseket sikerkoronázza, persze nyitottság és transzparencia mellett. A bizottsághoz intézett kérdésem az, hogy ezt a 70 millió eurót, amelyet jelenleg felfüggesztettek, hogyan kívánják kezelni, lesz-e külön meghívás, felhívás, pályázati felhívás a bioalapú projekteket illetően. Elnök, köszönöm szépen a vizsgálódást, ha fogalmazhatok így, és az összes erőfeszítést, amelyel ennyi információt próbált előásni és velünk megosztani ebben a jelentésben. Azt gondolom, hogy jó az, akkor érezzük magunkat biztonságban, hogyha sokat tudunk a közös vállalkozásoknak az ügyéről főleg, hogy a PPP-kről van szó, ez számunkra nagyon fontos. Úgyhogy köszönöm szépen. Most a nippárt nevében Gambus úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék én is köszönetet mondani a jelentését Poche úr tollából, azt gondolom, hogy egyetértésre fogunk jutni minden módosítót, illetően amely benyújtásra került. Értem persze, hogy hol vannak a nehézségek. Ezeknél a közös vállalkozásoknál, a bioalapú iparágak kapcsán. És persze valóban nagyon fontos, hogy az általános érdeke az uniónak támogatást kapjon, különös tekintettel a pénzügyi hozzájárulásokat illetően, és éppen ezért javasolja a bizottság az, hogy módosítsuk a szöveget. Mégpedig úgy, hogy lehetőséget teremtsünk, hogy projekt alapon is be lehessen fizetni ezeket a hozzájárulásokat, függetlenül attól, ami most ugye projekt szinten lehetséges. Azt gondolom, hogy ezzel nagyon sok probléma megoldásra kerülne, és a célokat valóban elérhetővé tenni. A bizottság ezáltal a negatív hatásokat kívánja kiküszöbölni a KKV-kre tekintettel, illetve az értékteremtő láncra tekintettel, innovációs központokra sem kellene, és egyetemekre sem kellene hagyni, hogy negatív hatással legyen ez az egész, és hát ez kiemelt fontosságú, hiszen a KKV-k, az egyetemek és a kutatási központok az Európai Unióban megérdemlik a támogatást. Ugyanúgy fontos a bizottsági javaslatban az, hogy a rendelet módosítása nyilvános konzultációt követően jönne létre, és ebbe pedig minden szereplőt be kívánnak vonni. Meg kell említenem továbbá még a hatástanulmányt is. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerüljön lezárni most ezt a módosítási folyamatot, és ezek az intézkedések ugye még nem kerültek foganatisításra, úgyhogy fontos, hogy itt egy kicsit nagyobb sebességre kapcsoljunk, ezt pótoljuk, hogy minden kritériumnak megfeleljünk. Gondolok itt a transzparenciára, nyitottságra. Egyébként szeretnék még köszönetet mondani Poch jelentéstevő úrnak, és még egyszer hangot adnék meggyőződésemnek, hogy ezek a módosítók jól integrálhatók majd az eddigi jól elvégzett munkába. Köszönöm szépen. Köszönöm. Fox úr. Örülök, hogy itt van velünk a jelentéstevő. Én is elnézést kérek a tagoktól. Az ECON szakbizottságba kell elmennem, ott van a kötelezettségem, tehát amint elmondtam itt a meglátásomat el kell mennem. Az ECR üdvözli a javaslatot a bizottság részéről, az operatív költségeket a közvetlen befizetésekkel kell fedezni az ipar részéről, és mivel ez a modell már jól működik, az innovatív gyógyszerek, saját kezdeményezés kiterjeszthető a bioalapú iparágakra, mint közös vállalkozásra, és ezért nagyon fontos, hogy projekt szinten lehessen eszközölni a közvetlen hozzájárulásokat. Fontos azonban, hogy ezeknek a közös vállalkozásoknak a struktúrája áramvonalasítva legyen. A PPP-k együttműködése transzparens kell, hogy legyen, hiszen a, a adófizetők pénzéről van szó, és ez akkor pozitív hatást gyakorolhat a többi szektorra. Szeretnénk köszönetet mondani az ECR nevében is a jelentéstevőnek, és várjuk a munkát az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega. Persze az ECR nevében mondta el ezt a, ezt a kis hozzászólást. Most szeretnénk meghallgatni az ALDE álláspontját, és Meissner asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és elmondhatom, hogy az ECR-hez akár kapcsolódhatok is, mert általánosságban véve nagyon is üdvözlendőnek tartom ezt a kezdeményezést, a két illetékes kont és regi szakbizottsági vélemény is ezt tükrözi vissza. Nyilván a részletes munka az a mi feladatunk, de a pénzügyi hozzájárulásoknak pótlólagos módszertanát bevezetni a meglévő mellé, az jó, mert ez egy olyan terület, amely óriási növekedésnek néz elébe, és hát hogyha a növekedést meg akarjuk könnyíteni, akkor ez úgy működik, hogy a projekteket közvetlenül lehessen támogatni. Az elv is az volt, hogy a bürokratikus terheket is csökkentsük. Foxul is elmondta, az innovatív gyógyszerek kezdeményezésnél is láttuk, hogy ez jól működik, tehát van már egy pozitív példa, hogy ez egy jó kezdeményezés és eljárás lehet. Mindannyian egyetértünk valószínűleg abban, hogy ez egy olyan ágazat, amely óriási jelentőséggel bír, főleg a jövőben lesz ez így, ugye regeneratív, regeneratív energiákról is szó van ezeknek a felhasználásáról. És a bioalapú eszközök, anyagok, mind-mind ide sorolhatók, akár a megújuló benzint is említhetném, tehát a teljes energia ágazatot ideértve nyilván a megújulókat is óriási jelentőséggel bír. Tehát ez az ágazat talán nem is véletlenül kell, hogy támogatást kapjon, finanszírozást kapjon, úgyhogy nem nagyon látok itt szkeptikus arcokat. Én mindenképpen támogatom, amit a bizottság javasol, és én is várom az együttműködést önökkel. Elnök, köszönöm. Az Európai Bizottság nevében adok most szót. Valdemar Kütnek a Kutatási Technológiai és Fejlesztési Főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet a hozzászólóknak és Pok úrnak, és köszönetet mondanék a kiváló elemzésért. Úgy gondolom, ezt nem kell már túl sok mindennek kiegészítenem, nincs sok hozzáfűzni valóhez. Amit viszont szeretnék megtenni, kiemelném az ágazat jelentőségét. Néhány hozzászólós megtettem már ezt. Úgy gondolom, hogy bialapú iparágakat olyan technológiákat fejlesztenek ki, amelyek más ágazatokat egészen új szakaszba vihették, például műanyag, vegyipar, vagy megújuló energiaforrások, tényleg széndiokszid semleges és hulladékmentes fejlesztésekre van itt szó, különböző eh, mezőgazdasági felhasználás, élelmiszeripar, biztonság, erőforrás, hatékonyság, vagy a körkörös gazdaság szempontjából, és ezek mind-mind fontos fejlesztések, amelyeket a biolapú iparágaknak köszönhetünk. Aztán Poch úr kérdésére reagálnak, hogy mit is teszünk a 70 millió valamely jelenleg fel van, amelynek kifizetése fel van függesztve. A bizottság mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védje. Láthattuk, hogy programszintű finanszírozása nem került sor. Pohur mondta, hogy itt a, a magánszféra nem akarja a versenytársakat finanszírozni, ezért mi is a hozzájárulásokat a későbbi évekre csoportosítottuk át, de ezt figyelme kellett vennünk, hogy az iparág maga késlekedik a források kifizetésevel. de úgy gondoljuk, hogy talán még idén ennek a végére járhatunk, és talán a jövő évben már kifizetetjük ezt a 70 milliót, és újra a BBI költségvetési tétel sorában megjelenhet ez a 70 millió. És így a következő évre tudjuk ezt átcsoportosítani, és összességében a költségvetés összértékére vonatkozóan ez nem lesz hátrányos, ez a jelenlegi felfüggesztés. Itt van a pénzügyi és természetbeni hozzájárulás is, de mindezek a kislekedések az administratív költségeket eh, nem, és kérdéseket nem érintik. Azt gondolom, hogy nem volt más olyan pont, ami nagyon vitatott lenne. Köszönöm szépen a hozzájárulásokat, köszönöm ezt az elemzés Pohúrnak, és mindenkinek, aki részt vett a vitában, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Egyéb észrevételek, Pohúr, mindenki azt mondta, ugye, hogy kiváló jelentés, amelyet itt letett az asztalra. Köszönöm szépen, röviden reagálok, ha megengedek. Az, az előnyöm, hogy olyan előadó vagyok, aki aki valamennyi közös vállalkozás pénzügyi hátterével foglalkozott, és eh, így köszönöm, hogy mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy jó irányba mutat az a de azért a nyilvános konzultáció is fontos, hiszen csak ebben a, ezen a fórumon keresztül tudja a közvélemény kinyilvánítani a véleményét. Természetesen fel szeretnénk gyorsítani a folyamatot, és eh, így akkor 2018-ban már tovább léphetnénk, de ez nem elég indoklás arra, hogy kihagyjuk a nyilvános konzultációt. Azokat is meg kell tartani mindenképpen. Támogatnám azt, hogy ez említésre kerüljön, mert nem értem azt, hogy a magánszféra már korai fázisában évekkel ezelőtt belement ezekbe a feltételekbe. Itt egy félreértés lehetett 2014-ben, hiszen általában nem ez az eljárás, hogy egy közös vállalkozás esetében utólag ilyen gyorsan a szabályozási hátteret megváltoztatja. De össze jóvá hagyjuk, remélhetőleg a változtatásokat, és 2018-ban remélhetőleg zökkenőmentesen újraindíthatjuk a finanszírozási folyamatot. Köszönöm szépen. Amennyire én emlékszem, és ha jól emlékszem, és ha rá is nézek a napirendre, akkor azt mondhatom, hogy ön volt az utolsó hozzászóló, most már csak az egyéb kérdések napirend következik, de igazából részemre nincsenek egyéb megemlítendő pontok, úgy látom, más sem kíván hozzászólni, ezzel akkor lezárom, berekeztem. Az ülés szeptember 4-én találkozunk a nyári szünet után, szeptember 4-én kezdjük meg az, a munkát újból, mindenkinek nagyon jó nyaralást kívánok, és a tolmácsoknak is köszöni az elnök a munkát. Köszönjük szépen a kiváló tolmácsás, mondja az elnök, és hát láthattuk, hogy ma is milyen kiválóan működött ez az észtől beszélő miniszterasszonyok esetében, és úgy gondolja az elnök, hogy a tolmácsok is megérdemlik a nyári pihenést, és akkor most 40 perccel korábban berekeztem az ülést, tulajdonképpen már tegnap egy kicsit tovább vettük igénybe a tolmácsok szolgáltatását, úgyhogy most ezt honoráljuk, úgymond szeptember 4-én találkozunk. Köszönöm.